Possiamo iniziare i nostri lavori. C'è il numero. Kezdjék meg a munkát. Határozatképesek vagyunk. Az, ül- az ülést az interneten közvetítik, filmfelvétel is készül. Nézzük meg tehát az első napi rendi pontot, alkotmányos felvetések és problémák az Európai Unió többszinti irányításában. A problémát már október 4-én a szakbizottságunk megtárgyalta, a két előadó pedig december 18-án egy munkadokumentumot terjesztettek elő. A jelentést ma tárgyaljuk meg. az elnökök konferenciájának hatáskörébe tartozó jelentés ez. Bizonyos határidőket be kell mindenképpen tartani. A határidőket azonban módosították szeptemberre. A munkát lezárhatjuk, bocsánat, a munkát tehát 2013. szeptemberében kell csak lezárnunk. A angol nyelven van még csak meg a dokumentum úgy tudom, hogy 24-ig érkeznek meg a nyelvi változatok. Kérdem tehát a két társ előadót, hogy bevezetőjét mondja el. Először ki kíván szólni? Gágyi kollega. Remek. Köszönöm szépen, elnök úr. Pontosan azzal a meghallgatással szeretném kezdeni, amelyet említettem. Amikor különböző értelmezések és felfogások láthatók a köszönösen az EMU irányítási kérdéssel kapcsolatban. Az egyik ilyen vélemény, amelyet Dirisse úr terjesztett be, ez politikai és érdemi támogatás. Ő ugye azt mondja, hogy az, e- az Európai Unió és az EMU közti szimetria nem teljes mértékben tesz, ad lehetőséget arra, hogy a parlament lét, részt vegyen az EMU irányításában. Egyfajta harmadik kamara, vagy kormányközi irányítás lenne az, ami ezt lehetővé tenné. A mi jelentésünk tulajdonképpen megfordítja ezt a perspektívát, és azt mutatja, hogy a differenciált integrációt történetileg hogyan tekinthetjük az Európai Unió egyik jogi mechanizmusának mechanizmusának. a differenciált integráció továbbra is alapvető eszköz lehet, és az is kell, hogy maradjon, egy igazi, teljes gazdasági és monetáris, monetáris unió számára az EU intézményein belül. Csak így lehet hatékony és demokratikus az EMU. A jelentés bevezető rendelkezéseiben az alapelveket határozza meg, és egyfajta történelmi visszatekintést, turdorizumt ad arra vonatkozóan, hogy az európai integráció folyamatában ezt az eszközt hogyan alkalmazták. A differenciált integráció ebből lát, e, bemutatja azt is a jelentés bevezetője tehát, hogy hogyan töltötte be két feladatát. Egyrészt hogyan garantálta az egyenlőség elvét, amely azonos helyzetek azonos, és a nem azonos helyzetek nem azonos bálásmódját jelenti. Valamint hogyan teszi lehetővé az integráció folyamatán tagállamok, tagállamok csoportjának bekapcsolódását. Mindig is azon elv mentén, hogy az európai jogrend egységességét kell tiszteletben tartani, másrészt pedig hogyan lehet egy jobb egységet elérni. Egységet azáltal, hogy alapvetően tiszteletben tartjuk az egyenlőség elvét, ahogy az előbb elmondtam, másrészt pedig egységet abban az értelemben, hogy a végén a, az összes ország mélyebb integrációját teszi lehetővé, differenciálva, de az unió egységét nem alásva. Ezeket az elveket kell továbbra is alkalmazni. Nos, mi azt vizsgáltuk meg, hogy hogyan. Tehát egy történelmi elemzést követően megvizsgáljuk a, a differenciált integráció különböző elemeit, záradékait. Nagyon sok ilyen elem van. Az opt-out, opt-in, tehát a kilépés bennmaradása, a területi alkalmazási hatály korlátozása, védzáradékok, erősített együttműködés, az, euró, az eurót alkalmazó tagállamok helyzete, stb. stb. Azt követően tehát, hogy ezeket az eljárásokat és mechanizmusokat, történelmi példákat összefoglaltuk, alapelveket határozunk meg. Egy. Az EMU-hoz erősíteni kell az Európai Unió hatásköreit, forrásait és a demokratikus beszámoltathatást a bizottság és a parlament kapcsán. Mindezt kéz a kézben egy erősebb parlamenti részvétel és beszámoltathatósággal kell megvalósítani a nemzeti kompetenciák tükrében. Tehát nem a nemzeti parlamentekkel háborúzva kell, épp ellenkezőleg, velük együttműködve. És a legfontosabb alapelv, hogy az EMU akkor tud igazán őszinte és demokratikus lenni, hogyha az EU intézményi keretei között helyezkedik el. Ehhez a differenciált integráció bizonyos eszközeinek alkalmazása szükséges. Nos, ezt követően azokat az eljárásokat számoljuk össze, We give tend to give am, amelyek alkalmazhatók. Mi magunk az általános jogi aktust preferáljuk védzáradékokkal a 106-os helyett és az erősített együttműködés helyett, ami természetesen csak akkor alkalmazható, hogyha a korábbi aktus nem lehetséges. Tehát megpróbáljuk épp elkerülni a nemzetközi megállapodások túlzott alkalmazását a meglévő eljárásokkal. Az intézmények demokráciával kapcsolatban úgy gondolom egy nagyon fontos pontot hangsúlyozunk. Ez pedig az, hogy a meglévő asszimetria, például a 136-os és az, egy, az erő fokozott együttműködés között, akkor, amikor a tanács differenciált formátumról szavaz, és az Európai Parlament és a bizottság funkcióját, funkcióit teljes mértékben gyakorolják. Nos, ezt nem szabad az a, a törvény legitimációjának korlátozójaként felfogni, épp ellenkezőleg. Ez az aszimetria erősíti ezt a fajta legitimitást, hiszen aközött az egyensúly, hogy egyrészt csak tagállamok vesznek részt, másrészt pedig minden állampolgár képviselője és az Európai Unió, és az Európai Unió érdekeinek képviselője, azaz a bizottság, ez az EU általános érdeke, és az érintettek konkrét érdeke, a differenciált mechanizmusban érintettek konkrét érdeke között egyensúlyt teremt, és az erősített együttműködés nem csökken senki sem találja illegitimnek éppen ezért az elfogadott jogszabályt. A kettes csomag, a hatos csomagot a 136-os és a 126-os alapján. Nos, ez tehát az alapelv, ezt részletezzük. Részletezzük továbbá a nemzeti és az európai parlament, a nemzeti parlamentek és az európai parlament közti együttműködést, amely nem helyettesíti azt, hogy szükség van a megvalósítás szintjén a demokratikus intézmények a hatékonyabb bevonására. Végül, de nem utolsó sorban, azt vizsgáljuk meg, hogy az EMU differenciált integráció a meglévő szerződésen belül hogyan fejleszthető tovább. A jelentés az intézményi székhelyekkel kapcsolatos jelentésen kívül tárgyalja a szerződés módosításának igen érzékeny kérdését is. Próbáljuk a, a konkrét cikkekre vonatkozó lehetséges módosításokat is javasolni. A different integráció és az EMU kérdések alapján, de természetesen, mint mondtam, intézményi mechanizmusokat is érintünk. Nem tudok minden konkrét javaslatot most összefoglalóan megemlíteni a fejezetek alatt, de szeretném a legfontosabbakat mégis. Befejezni pedig azzal szeretném, hogy megvizsgáljuk az ESSM új modelljét. Ez egy kötelező eurozóna mechanizmus modellje, amely a, a nem euró tagországok önkéntes részvételeje számára nyitva áll. Tehát egy nyitott integráció. Ez a leg, ezt kellene a legjobb modellnek tekinteni, nem szabad külön eurozóna integrációt kidolgozni. A az LKB intézményi megállapodások alapján való teljes függetlenségént próbáljuk meg kidolgozni, megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehet több éves költségvetést az Európai Unió költségvetésén belül a meglévő eljárásokkal kialakítani, az EMU szociális dimenzióit is taglaljuk, valamint olyan elemeket, például, hogy mely jogalapra építsük a, ezeket az elemeket, mindazt, amely az Európai Parlament meglévő javaslataiból vettük. Tehát semmi újat nem találtunk ki, olyan javaslatok ezek, amelyeket az Ekon szakbizottság már jóvá hagyott. Végül pedig az utolsó rész, amely természetesen javaslat, és majd a konventben meg kell tárgyalni, ezek nem konkrét javaslatok, mint mondtam, de hát az utolsó részben konkrétabb, szokatlanabb, több elemet meghatározó javaslat tervezetet határoztunk meg, amit a következő konventben esetleg figyelembe lehet venni. A bizottság erősítése a, az ECOFIN biztos szerepe, mint Treasury miniszter, a tagállamok képviseleti száma, a bizottság elnökének bizalmatlansági szavazása, a, szava, bizal, a bizalmat szavazás helyett a szociális záradékok erősítése a 9-es záradékban és a parlament részvétele a 121-126-os eljárásokban. Tehát egyfajta olyan módosítása a 126-osnak, amely a 136 értelmében is jogi aktusokat tesz lehetővé. A 136-ot egyfajta nyitott cikké akarjuk tenni, hogy a nem euró tagállamok is csatlakozhassanak, hogyha akarnak. Tehát ez a 126-ossal összefüggő cikk. És aztán jön a pénzügyi rész, a saját források döntésében módosított eljárás, valamint a jogalap Európai Uniós adó kapcsán való megfontolása. A több éves költségvetés a meglévő szerződés értelmében is lehetséges, valamint pedig a parlament egyetértésével a szerződések módosítása, valamint a, a tagállamok négyötödének ratifikációt követően a módosított szerződés hatályba lépése, a külön jogalkotási eljárások átalakítása és az egyhangúság a minősített többség helyett. Ez nagy vonalakban a jelentés. Szeretném, ha megvitatnánk. Meg is adom a szót Trakovszki kollégának. Köszönöm szépen! Trakoszkiewska Köszönöm szépen, elnök úr. Roberto részletesen bemutatta a jelentést, és néhány szót a kontextusról szeretnék csak szólni, meg a célkitűzésről. Mindannyian emlékszünk arra, hogy a Lisszaboni szerződés, az alkotmányos szerződés az utolsó elem lenne a jövő kihívásaira való felkészülésekben. Tulajdonképpen ugyanazt mondjuk akkor, amikor az Amsterdami és a Nizai szerződésekről tárgyalunk. De úgy kiderült, hogy az EMU és a gazdasági irányítás miatt meg további reformokra lesz szükség. Természetesen erre koncentrálunk, mert a legnagyobb hatékonyság az Európai Unió szempontjából az alapoknál itt lehetséges. Más reformok is szükségesek, azokat most nem vizsgáljuk, de hát mindig le kell vonni azt a tanulságot a szerződés tárgyalását követően, hogy még további hiányosságok vannak. És még mindig van tere annak, hogy fejlődjünk. Mi a kontextus tehát? Annak ellenére, hogy a Lisszaboni szerződés elfogadásánál úgy gondoltuk, hogy a közösségi módszert erősíteni fogja, bár néhány intézmény, vagy bizonyos intézmények kétségeiknek adtak hangot, az EU intézményi architektúrájára vonatkozóan a válság és az egyéb nehézségek eh, miatt eh, a sarokköveit kérdőjelezzük meg ennek a szerződésnek. Olyan tendenciák ezek, amelyek a kormányközi módszert alkalmazzák a problémák megoldására néha a szerződések hatáskörén kívül. Ez a legnagyobb veszély, és erre reagálnunk kell. Vannak olyan tagállamok, amelyek a közösségi módszert megpróbálják aláásni. A fragmentáció veszélye, különösen, ha valaki például el akarja fogadni azt a filozófiát, amelyet, vagy megkérdőjelezi azt a filozófiát, amelyet Roberto vázolt az elején. Vannak olyan vélemények, hogy új intézményeket is fel kell állítani, mint hogy a 60-as évek fusé terveihez fordulnánk vissza. Tehát igenis reagálni kell ennek hátterében ezekre az elemekre, hiszen az elfogadást emésztik mindezek fel. Olyan eljárások, intézmények vannak már, amelyek egyrészt segítenek minket arra, hogy a jelenlegi válságot megoldjuk, másrészt pedig olyan helyzetet tudnak teremteni, amely el, elkerülhető újabb hasonló válság. De, mint mondtam, tehát reagálni kell erre. Nyilvánvalóan négy jelentést kell együtt vizsgálnunk. A mi jelentésünk a differenciált szabályozással foglalkozik. Alkotmányos elképzelésekkel, amelyel az EMU irányítása javítható, de ezen túl is tekint. Van egy jelentés a tanács részéről, illetve lesz egy a Lisszaboni szerződés értékeléséről a bizottsággal kapcsolatban, és a nemzeti parlamentek jelentése is lesz. Tehát ez az a négy jelentés, amely a jövőbe tekint. De nem könnyű. Nyilvánvalóan a világos határokat meghúzni a négy jelentés között. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb fenntartásunk a közösségi módszer megmentése, e, illetve ezzel kapcsolatban vannak a legnagyobb félelmeink az integráció, a differenciált integráció alapján. A parlament megvédte az előző években mindezt, és szeretnénk továbbra is ehhez ragaszkodni. Ambiciózusak igyekszünk lenni, de nem túlzottam. Nem javaslunk olyasmit, amelyet nehéz lenne elfogadnunk, hogyha előírnának nekünk, de igyekszünk azokra a kérdésekre összpontosítani, amelyek most a legfontosabbnak tűnnek. Andrewval twittereztünk, így tudunk igazán modernek lenni, de valóban az ember néha címkézés saját magát. Andrew ugye arról beszélni, hogy föderalista és nacionalista megoldás között kell választani, és akkor, amikor az ember Európa jövőjéről beszél, akkor mindig az alapján, vagy annak alapján beszél, amit javasolni kíván. Az Európai Unió nagyvonalú, én magam nem tartom magam föderalistának, és nem tartom magam túlzottan nacionalistának sem, de hát ezek olyan feszültségek, amelyeket fel kell oldani. Mint mondtam, a célunk az az, hogy a közösségi módszert védjük és erősítsük az Európai Parlament szerepét. Bizonyos ambíciózus reformokkal szeretnénk ezt elérni, amivel valóságá alakíthatjuk álmainkat. Természetesen a differenciált integrációval kapcsolatban bizonyos korlátaink vannak, vannak olyan reformok, amelyeket szükséges törvénybe is foglalni, akkor, hogyha a javaslatainkat meg akarjuk valósítani. Először is köszönöm Robertónak, kiváló volt az együttműködés, és várjuk, milyen megjegyzéseik vannak a javaslatokra vonatkozóan. Köszönöm. Grazie. Nagyon szépen köszönöm. Nincs sok időnk, úgyhogy legkésőbb negyed tizenegykor készen kell lennünk, úgyhogy rövid hozzászólásokat kérnék mindenkitől. A tegnapi kritériumot alkalmazzuk, tegnap vezettük ezt be. Fox elnök úr vezette be, először az árnyék jelentések felelősei kapnak szót, e szerint, az eljárás szerint. Nagyon szépen köszönöm. Horvátországból érkeztünk, és az Európai Parlamenti Iroda megnyitásán ott voltam, és ez egy egészen fantasztikus bizottság, csodálatos elnökkel, és hát ez mindig nagyon jó, hogyha eljönnek hozzánk, de hát nem ez a téma, hanem hadd koncentráljak a két kollega által elmondottakhoz. Ez egy igazi együttműködés a két társjelentés tevő között, és ez azt mutatja, és ebben én hiszek, hogy a koordinátorok is ugyan ebbe az irányba gondolkoznak. Ez egy rendkívül hasznos, átfogó jelentés, amely az úgymond kulcsfontosságú témákkal foglalkozik az Európai Unió kormányzása kapján. Nagyon komoly kihívásokkal nézünk szembe a gazdasági és a monetáris unió területén, a tagállamok vonatkozásában is, és a meglévő mechanizmusok kapcsán, és természetesen vannak régi, új tagállamok, és hát az euró is hol megvan, hol még nem került bevezetésre, tehát a pénzügyi tranzakciós szöveggel is megnézhetjük, hogy mi történt, tehát nagyon fontos, hogy differenciált maradjon az integráció, ez egy nagyon fontos szerepet tölt be, és az eurozóna minden tagja E, bizonyos területeken különösen szorgalmazza az integrációt, de világosá kell tenni, hogy a differenciált integráció nem működhet demokratikus e, garanciák, záradékok nélkül a transzparencia, a demokratikus elszámoltathatóság és a politikai ellenőrzés meghatározó. Én egyetértek azzal, amit a jelentés megfogalmaz, nem lehet működőképes az Európai Unió, hogyha a polgárok nem érzik, hogy ez beszámoltatható, és akkor, ha nem látják, hogy megvan a megfelelő demokratikus vizsgálat, illetve ellenőrzés. Az Európai Parlament, a polgárok képviselete teljes mértékben vállalnia kell a szerepet, ami az övé, és a nemzeti parlamentek szerepét is figyelembe kell vennie, az elnökünk is, aki most érkezett vissza tegnap este a litvániai találkozóról. Tehát nagyon komoly az együttműködés, de ezt meg kell erősíteni. És amikor megnézzük a különböző javaslatokat a szerződés módosításra vonatkozóan, azt hiszem, hogy nagyon fontos gondolatokat tartalmaz, mint a szociális záradék, a költségvetési felővizsgálat során és hát a különböző viták, amelyek az elmúlt évek során történtek, szintén ahhoz járultak hozzá, hogy erősödjön az Európai Unió, és köszönöm szépen az együttműködéseket, ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon szépen köszönöm, Gurmai asszony, és most Daffúré a szó. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a szót, és köszönöm a két társ raportőrnek ezt a rendkívül fontos hozzászólást a vitához a parlamentben, és különösen abban a vonatkozásban, hogy mi haladunk tovább a konvenció irányába. Teljesen helyén való, hogy megnézzük a fejlődést, és ragaszkodunk ahhoz, hogy a közösségi módszer egysége megmaradjon. Azt hiszem, hogy egy nagyon érzékeny kérdés, hogy a jelentés a gazdasági és monetáris unióra fókuszál az ezzel kapcsolatos kérdésekre, amint haladunk a mélyebb fiskális integráció felé. Azt hiszem, hogy nem szabad teljességgel elhanyagolni a differenciált integráció különböző formáit a többi területeken, és látom a preambulum bekezdésben, hogy itt beszélnek a CSFP-ről, és azt hiszem, hogy itt ki kell hangsúlyozni azt a potenciált, ami rejlik a további különböző geometriákban a CFSP és a CSDP kapcsán. Tehát, hogy milyen kapacitások rejlenek még ebben is, milyen feladatokat tudnak az új tagok vállalni. És természetesen az is meghatározó, hogy egy állandó együttműködési struktúra alakuljon ki ebben az egész rendszerben mert ez egy nagyon fontos része, eleme az egész képnek. Én jó üdvözölnék egy, erő, egy, egy elemzést arról, hogy melyek azok az erőfeszítések, amelyekre mindenképpen szükség van eh, ahhoz, hogy az Európai Unió kormányzása a az opt kapcsolatban hogyan gondolkodik. De hogy még világosabban fogalmazzak, ugye most mi elsősorban a gazdasági és monetáris kérdésekre fókuszálunk, azt gondolom, hogy nagyon világosan, nagyon jól fogalmaztak a jelentésben, és kihangsúlyozzák az inter, a kormányközi formát, az integráció kormányközi formáját, valamint a az együttműködést egy kiterjesztett ESM szerződés keretében, tehát hogy szerződések születhessenek az államok, a tagállamok között, és ez egy integráns része legyen az EMU kormányzásnak, az EMU kormányzásnak. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Európai Parlament is egyértelműen részt vegyen ebben, illetve kimondja ezt. Köszönöm a megközelítésüket, hogy összekapcsolták az megerősített együttműködést, a harmadik cikk 5.4-esben, és ez rendkívül érdekes, ugyanúgy mint a harmadik cikk, hatodik bekezdés, ezeket mi messze menőkig támogatjuk, és azt gondoljuk, hogy ez is helyes, hogyha elmondjuk, hogy az Európai Parlament igenis megszervezheti önmagát, és saját maga gondolkozhat azon, hogy a több lábú, több lábon álló struktúrát hogyan tekinti a parlament saját ügyeit illetően, amelyekért a parlament a felelős az elsődleges jogszabályokra gondolok, és a másodlagos joganyagra is, tehát hogy előírjunk, vagy, vagy elősegítsünk bizonyos kérdéseket én azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet mindenképpen meg kell tárgyalni majd, ahogyan a fiskális együttműködés, a fiskális integráció elmélyül. És ehhez egy, ez egy kifejezetten belső ügye az Európai Parlamentnek. És amikor világosabban akarunk fogalmazni, világosabb fogalom meghatározásokat akarunk, akkor a vita során nagyon sok olyan két értelmű dolog merül fel, ugye beszélünk több sebességről, multi-speed, multi-level, multi-tier, tehát több oldalú, több talapzaton álló, és éppen ezért segíthetne, hogyha elmagyaráznánk, pontosan, hogy mire is gondolunk akkor, amikor ezekről beszélünk, milyen különbség a három koncepció között, és hogy a három koncepció hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy javuljon, javítsa az integráció minőségét és az Európai Unió kormányzását. De ezek igenis kapcsolatban vannak egymással, és ezért nagyon fontos, hogy megfelelően különbséget is tudjunk tenni közöttük. A 15. cikkre gondolok mindenek előtt, amikor a tagsági kategóriákról esik szó. Önök szomszédságpolitikáról beszélnek, arról is, de természetesen van egy párhuzamos vita jelenleg, az Egyesült Királyságban arról, hogy felül kellene vizsgálni az Európai Unió, a Nagy-Britannia, illetve az Egyesült Királyság uniós tagságát, és ezt egy meg lehetne változtatni a tagság minőségét. Én azt hiszem, hogyha elgondolkozunk ezen az elgondoláson, akkor ez a jelentés az, amely, amelynek a szellemében, amelynek megfelelően ez az elgondolkozkat, ez megtörténhet. Végül pedig ez egy rendkívül gazdag jelentés, és sokkal nagyobb figyelmet is érdekelne, sokkal többet érdemelne, sokkal többet kellene vele foglalkozni, ha megnézzük, hogy milyennek a Malti tia a több lábú megközelítésnek a, a lényege, amikor tehát a bizottságról, a tanácsról és a bíróságról, bizottságról és a bíróságról beszélünk, akkor itt megint csak meg kell nézni, hogy mit is értünk a differenciált integráción. Ugyanis mind a három számára lesznek következmények. És úgy gondolom, hogy hivatkozni kell erre a problémára. De talán nem ez az a hely, ahol ezt meg kell tenni, még talán nem érett meg a helyzet arra, hogy válaszolni tudjunk ezekre a kérdésekre, amelyeket én itt megfogalmaztam. Hiszen mm, a többi jelentés is most készül, amelyekről hallottunk. Köszönöm, Hefner kollega. Ja, ganz Nagyon szépen köszönöm a szót. Először is köszönöm a két társelőadónak ezt a rendkívül átfogó és nagyon ösztönző tervezetet, amely nekünk, mint bizottságnak egy nagyon komoly és nagyon jó alapot biztosít a vita számára, hiszen egyre fragmentálódik, egyre jobban fragmentálódik az unió, és egyre inkább elfelejti, elhanyagolja a közösségi módszert, vagy egyszerűen ignorálja, és a kormányközi elv az, ami egyre inkább előtérbe kerül, és ez a jelentés éppen azt mutatja, hogy a közösségi módszert és ezzel az uniót és a demokráciát Európában hogyan tudnánk erősíteni. Köszönöm tehát a jelentést, és látom, hogy nincs sok idő arra, hogy mindezzel foglalkozzunk, de ez egy nagyon jó és alkalmas előterjesztés, és a köszönettel egy kis kritikát is párosítanék, ugyanis ezt a vitát tartom én a legfontosabbnak, amelyet ebben a bizottságban, ebben a törvényhozási időszakban folytatunk, és éppen ezért nagyon alaposan kell dolgoznunk. Nagyon sok kérdést tartalmaz a jelentés, amely az unió jövőjét, a szerződések jövőjét illeti, és hát ezt nem lehet csak úgy ö, egyszerűen általányos, általányban ö, összességében elfogadni, anélkül, hogy ö, kitérnénk a részletekre, és hogyha megnézem, ha jól értem a menetrendet, az időbeli menetrendet, akkor nem lesz meg az idő mindenre. Ezt nagyon sajnálatosnak tartom, úgyhogy most mielőtt a tartalomra térnék ki néhány szóval, szeretnék szeretném megnézni, hogy a bizottság tudja a kellő alapossággal, a kellő minőségben tárgyalni ezt a dokumentumot, ugyanis nagyon sok időre van szükség egy ilyen tervezet esetében, amelyet a bizottság tagjai esetleg még nem is tanulmányoztak alaposan, és hát aztán a végén nem marad idő a megfelelő vitára a bizottságban. A dokumentumot én magam sem tudtam még átfogóan átvizsgálni. Amit láttam csak úgy átlapozva az első pillantásra, a közösségi módszer erősítését szolgáló gondolatok, valamint hogy hogyan kapcsolódhatnak egymásba a különböző intézmények, hogyan lehet ezt intenzívebbé tenni, javítani, ezt a kapcsolatrendszert. Ez első pillantásra elfogadható számomra, és azt hiszem, hogy ezzel így van a bizottság minden tagja, de időre van szükség ahhoz, hogy ezt pontosan, nyugodtan átvizsgáljuk. Üdvözlöm azokat a javaslatokat, amelyek arról szólnak, hogy a szomszédsági politikát ki kell alakítani, át kell formálni, egy szorosabb társulási, asszociált együttműködésé bizonyos politika területeken. Üdvözlöm például azokat a javaslatokat is, amelyek a parlamenttel kapcsolatosak, tehát hogy a parlament nagyobb befolyással legyen a bizottság elnökének és a bizottság tagjainak a megválasztására, hogy javuljon a leváltás lehetősége, a konstruktív bizalmatlansági indítvány keretében, tehát csak akkor nyújtható be ez a bizalmatlansági indítvány, hogyha egyúttal egy következő bizottsági elnököt is javasulnak, tehát nem lesz elég a bizalmatlanság kimondása. Ezek azok a részek, amelyek nekem így első olvasatra feltűntek és még fontosabbnak tűnik, tűnnek számomra azok a javaslatok, amelyek a gazdasági és fiskális unió erősítésével kapcsolatosak, illetve azt célozzák, hogy ott demokratikusan legitimált döntések születhessenek. Most a hozzászólásomban csak egy kérdést említenék, ahol úgy gondolom, hogy még nem igazán részletesen olvasható minden összefüggés, és a tartalmi mm, javaslatokat itt még meg kell vizsgálni. Nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy a jelenleg közvetlenül előttünk álló lépések, tehát a javaslatok megvitatása és a soron következő szerződésmódosítások előkészítése ezt mind sokkal markánsabban, határozottabban meg kell fogalmazni ebben a jelentésben, különös tekintettel az Európai Konventre. Ezt nyomatékosan hangsúlyoznunk kell. És most a tagállamokban a vita úgy látom, egy kicsit a ugye, ahogy követem a tagállamok kormányai által folytatott vitát, nagyon fontos, hogy mint az Európai Parlament egyik bizottság, amikor konventről beszélünk, akkor mondjuk el pontosan, hogy mire gondolunk. A konvent az nem valami rövid távra összehívott ügy, amely nagyon rövid időtervel dolgozik, és az a célja, hogy hát kvázi, mint egy ilyen jegyző, egy folyamatot lebonyolítson. Nem a konvent, az azt jelenti, ahogyan azt az első két kísérlet alapján tettük Európában, és ez kialakult gyakorlat, tehát egy olyan szervezet, egy olyan orgánum jön létre, amely a parlamentet, az Európai Parlamentet, tagállami parlamentet, kormányokat, bizottságot, civil társadalmat is bevonva folytat vitát arról, hogy hogyan alakuljanak a szerződések, és véleményem szerint egy jövőbeni konvent számára megfelelő időt kell biztosítani. Az utolsó konvent is megmutatta, hogy nagyon sok kérdéssel nem sikerült foglalkozni, és a népszavazások Franciaország, Hollandia, Írország és a többi országban, ezek azt mutatták, hogy ezeket a kérdéseket már a konvent nem tudta megvitatni, éppen ezért váltottak ki tiltakozást a nép körében, a lakosság körében. Tehát akkor, hogyha a konvent folyamatára gondolunk összességében, és végig gondoljuk, hogy mit tehet a konvent, milyen lehetőségei vannak, akkor én azt is hozzátenném, hogy egy európai referendum is lehet a végeredmény, de hát akkor egy olyan folyamatra van szükség, amely igenis megteremti a legit, aki, amely legitimációt generál, legitimációt teremt, nem csak a folyamatba, hanem az eredménybe. Tehát a demokratikus procedúrát a konventen belül, a teljes konventen belül, az nem csak az elnökségnek és néhány egyéb szervnek kell szavaznia, han, és nem csak arról, amiben ott szó esik, ezt mind-mind egyértelműen ki kell emelni, és ez lehetne a konvent. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak így kezdetként elmondani, de nagyon remélem, hogy a következő ülésünkön szeptemberben további alapos vita nélkül nem kell még szavaznunk, hanem lehetőségünk lesz egy sokkal mélyebb vitát folytatni ezekről az oly fontos kérdésekről. Köszönöm szépen Hefner úrnak. Ahogy ön is mondta, csak olyan kérdésekkel fog foglalkozni az elnökök értekezet, amely szeptemberre már lezárult, tehát nagyon nehéz ezért eh, ezzel a munka eh, dokumentummal bánni. Nem igazán van időnk még ebben a vitában sem, tehát mindenkit arra kérek, hogy röviden szóljanak hozzá, és Solc úrnak adok szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Még akkor is, hogyha kevés az időnk, akkor is gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelentés, és eh, nagy figyelmet kell erre fordítanunk. Köszönöm szépen azokat a felvetéseket, amelyeket a, a jelentésben olvashatunk. És úgy gondolom, hogy jobban kell erre koncentrálnunk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez a jó megközelítése, mert a legutóbbi botrány, a lehallgatás az NSA részéről alapvető kérdéseket vett fel, hogy milyen fajta demokratikus keretek között dolgozunk mi Európai Unióként, illetve tagállamként, kik szuverenek vagyunk-e még, van-e még a tájékozott polgár, amely ki tudja fejezni véleményét, részt tud venni a politikai életben, és ezáltal az Európai Unió, illetve a tagállamok politikáját befolyásolni tudja, vagy igazából ez már egy meghaladott koncepció, és ott vagyok most már annál a kérdésnél, a többszintű kormányzásnál. Különböző megközelítések vannak, amelyek kialakultak például az ekonban is, és megpróbálunk ezekre választ találni, és mégis úgy gondolom, hogy nem csak fiskális és politikai szempontból kell ezt megvizsgálni, hanem a valóságot, a realitás is figyelme kell venni a tagállamban, akkor, hogyha azt szeretnénk, hogy továbbra is az emberek beleszólhassanak a politikába, és ne legyen még nagyobb szakadék a politikai szint, illetve az emberek között. A második pont, amit szeretnék elmondani, az az, hogy készek vagyunk arra, hogy ezt a differenciált integrációs mechanizmus tényleg tovább vigyük, vagy inkább esetleg meg kell vizsgálnunk azt, hogy tényleg ez a helyes megközelítés a különböző kihívásokkal szemben. A tanácsnak igazából nincsen mandátuma arra, hogy olyan döntéseket hozzon, amiket meghoz. A nyolcas pont az pontosan jól van megfogalmazva. ez az Európai Uniós tagállamnak viszonylag vonatkozik, tehát miért pont a Merkel módszer érvényesül? Egyre inkább bilaterálisabb lesz az Európai Unió, és nem a közösségi módszert alkalmazzák. Milyennek az oka, milyennek a háttere? Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést mindenképpen fel kell tennünk ezen jelentés kapján, főként annak hátterében is, amiről az Econban beszélnek, amiről az Econban beszélünk, és nagyon kritikusan bánnak ezzel a megközelítéssel az Econban is. Ilyen szempontból kevés lehetőségem nyílt még arra, hogy a részleteket megvizsgáljam a jelentéstevői javaslatok szempontjából, Lehet, hogy a civil társadalmat, a szakszervezeteket, a biznisz írópat is bele kell vonnunk, főként a szociális erőlépési záradék kapcsán. Ez egyfajta eszköz, egyfajta mechanizmus, amelyen ezeket a az ellentmondásokat meg lehetne oldani. Meg kell állapodni abban, hogyan akarjuk a primér és a szekunder jogot kialakítani a továbbiakban, és Hefner úr sokat mondott már a konventel kapcsolatban. Ezt tudnám követni, valóban meg kell állapodni abban, hogy az AFKO mit is gondol erről, hogyan kell jönni egy ilyenfajta konventnek, milyen fajta munkamódszert kellene alkalmaznia. És végezetül pedig DAF kollégának is igaza van, amikor azt mondja, hogy nagyon sok terület van, ahol már most eh, a közösségi módszert eh, alkalmazzák más területeken is. Például beszélt a biztonsági politikáról, de beszélnénk a belügyi és igazságügyi politikáról is. Egész hiszen eh, kihatása van akár a kereskedelmi politikára is. Tehát nagyon sok aspektus van, amelyre gondolnunk kell, amikor ezen jelentéssel foglalkozunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Scholz úrnak eh, Rangel úr következik. Szeretném elmondani azt, hogy eh, tényleg nagyon érdekes tervezettel állunk szemben. Nagyon hasznos is ez, mert ez nagyon különböző, de mégis egymással összefüggő kérdéseket vet fel, még akkor is, hogyha itt különböző dimenziók merülnek fel. Tényleg perspektívába helyezhetjük a különböző problémákat, amelyekkel szembe kell most néznünk. Szeretném elmondani azt, hogy még akkor is, hogyha nincs időm hogy mindenről beszámoljak most, hiszen sok minden tartozik ide, de teljes mértékben egyetértek Hafner úrral, amikor azt mondja, hogy valóban kevés az időnk arra, hogy egy ennyire fontos jelentést megvitassunk. De szeretném hangsúlyozni azokat az elképzeléseket, amelyek szerintem segíthetnének a jelentéskészítőink perspektívájának megértésében. Az egyik ilyen dolog az az, hogy azt, hogy az eurozónának nem adunk intézményeket, nem adunk egy formális dimenziót, és mindenhol pedig azt hangsúlyozzuk, hogy, hogy, a, hogy az informális az nem jó megközelítés. Úgy gondolom, hogy ezáltal nem járulunk hozzá ahhoz, hogy erősítsük a gazdaság és monetáris uniót, pont ellenkezőleg. Hadd mondjak egy példát. Amikor a bankunióról beszéltünk, az egyik fő aggályom az volt, hogy az Európai Központi Banknak ilyenfajta kompetenciákat és hatásköröket adjunk. És nem véletlenül volt ez, Az Európai Központi Banknak igazi központi banki jogköröket kell adni, viszont hogyha ezt tesszük, tehát az eurozóna intézményeit leértékeik, vagy akkor mi fog történni? Az, Ha hát nem tudjuk erősíteni majd Európai Unió szintjén az eurót, mint pénznemet. A stratégiai szempontból ez egy hiba. Nem fogjuk ezt erősíteni, hanem igazából csak gyengítjük az Európai Unió közös pénznemét. Persze nem ez a célunk, de attól tartok, hogy ehhez lehet az eredmény. A második megközelítés, amit szeretnék tenni, utolsó megjegyzésem ez, mert ahogy mondtam, nem könnyű komplex véleményt megfogalmazni ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy hogy bele kell szólnunk ebbe az kormányközi folyamatba is, amelyet most kritizálunk. Meg kell határoznunk, hogy mi a nemzeti parlamentek, illetve a nemzeti bíróságok helye. Egyetértek Monti úrral, amikor tavaly augusztusban Németországot kritizálta, mert eh, néha a parlamentjük vagy alkotmánybíróságok belavatkozik az európai döntés, döntésekbe. Ez egy olyan dolog, amit én nagyon rossz gyakorlatnak tartok. És az egyik előnye a jelentésnek, hogy ez megpróbálja az európai kérdéseket európai szintre helyezni, a nemzeti kérdéseket pedig nemzeti szintre. Természetesen a nemzeti intézmények, a bíróságok, a parlamentek egy adott pillanatban be, beleszólhatnak, viszont mi történt 2011-ben? Volt egy tanács csúcs találkozó, egy európai csúcs találkozó, hétfőn, kedden ért ez véget, utána pe, és kedden nem volt ülés, mert a Bundestagban volt egy ülés, majd szerdán folytatódott a csúcs találkozó, hát ez elfogadhatatlan. Hasonló a helyzet a skandináv országokkal, hiszen nekik van egyfajta mandátumok, de ez egyfajta parlament hmm, parlamenti eljárás a politika kapcsán, tehát, hogy akkor fogunk amit elfogadni, hogyha ezzel egyetértenek a kormányok, viszont az egyik probléma, és most nézzük a történelmet, mi történt az angol vagy a francia forradalomban. A parlamentnek mindig is van egy végső beleszólási joga, de a tárgyalások során a nemzeti parlamentek elnökei mindig problémát jelenthetnek. Ezt láthatjuk Anglia történetében, láthatjuk a francia forradalomban is ugyanezt. Tudjuk, hogy mi történhet, mit tettek, hogyha a végrehajtó kap a parlament. Tehát, amit én mondok, az egy teljesen más megközelítés. Nézzük azt meg, hogy milyen helye, milyen szerepe, mi a pontos helye a nemzeti intézmények beavatkozásának. Ez vonatkozik mind a parlamentekre, mind pedig a bíróságokra és számomra ez a többszintű megközelítés, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy nem leszünk túlságosan sikeresek abban, hogy meghatározzuk, hogy mi a többszintű kormányzás. Ez persze egy jogi kérdés, nem pedig parlamenti kérdés, de ezeket a, ezeket a megjegyzéseket tettem volna. Még egyszer tehát. Ez egy teor, egy elméleti kérdés, tehát ne értékeljük le az eurózóna intézményeit, a másik pedig az az, hogy nézzük meg, hogy mi a helye, mi a helyes helye a nemzeti intézményeknek és az európai intézményeknek. Mindkettőnek persze bele kell avatkoznia, de azt látjuk, hogy néhányan ezek közül túlságosan beavatkoznak az európai döntéshozatalban, nem a megfelelő pontban, lehet, hogy később lehetne vétegyük, de nem az eljárás során, mert így ezáltal az összes csomagot igazából lefejezzük, amelyel foglalkozunk. De összességében ez egy annyira nehéz feladat, hogy ez csak egy szerény hozzájárulás részemről. Elnök, köszönöm szépen, Bronz kolléga következik. Köszönöm szépen, a differenciált megközelítés elképzelése ez számomra ellentmondásos, persze a nagyobb integráció túlságosan lassan lenne a legkevésbé elkötelezett tag számára, az Egyesült Királyság számára. Az egyhangúság követelése a szerződés módosítások kapcsán az egyetemek fragmentációt eredményez, és soha nem tennénk meg. Nem, de ahogy a dokumentumban láthatjuk, nagyon különböző differenciált eh, integráció lehet, de szeretném egyszerűsíteni a dolgokat. Vagy mindenki egyetett a szerződésben, de lehetne opt-out bizonyos országok esetében, a másik pedig a nemzetközi megállapodások a szerződéseken kívül. Ha jól tudom, a Maastrichti szerződés pontosan jó példát szolgáltat erre. A kérdés az az, hogy a differenciált integráció állandó jellemző lehet-e majd az opt-outok, a magán megállapodások a tagállamok között nem fogja azt eredményezni, hogy igazából egyfajta társult jellege lesz az egész uniónak, vagy akár meg is szűnik a tagsága bizonyos országoknak. Van egy további kérdés is, hogy a differenciált integráció lehet, hogy bizonyos tagállamok számára lehetővé teszi azt, hogy lassabban integrálódjanak, vagy akár meg is fordítsák a folyamatot. Cameron úr azt állítja, hogy erre lehetőség van, én nagyon gyanakvó vagyok, és úgy gondolom, hogy igazából ez eh, a hazai közönségnek szólt az a megjegyzése. A nem egyforma helyzetek, nem egyforma kezelése alkalmazható a szerződésekre, de nem alkalmazható ez a parlamentre, hogy Dafur is elmondta ezt. Ez nem is lehetséges a szerződések értelmében. Azonban ebben van egy ellentmondás, az opt-out országból származó képviselők még mindig szavazni fognak olyan kérdésekben, amelyek nem is vonatkoznak rájuk. Úgy gondolom, hogy ennyit tudok elmondani az egész kérdéskörről. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, mivel uh, rá kellene térnünk a Brock jelentésre, és szavazni kellene erről. Azt javasolnám a jelentés készítőnek, hogy még várunk, addig beszéltnék egy kicsit az eljárási kérdésről. Időbeli kereteiket figyelembe kell venni, Gatieri úr. Ez most nem konklúzióról volt szó, csak annyit szeretnék, hogy az eljárásról döntsünk, hogy mikor legyen a határidő a módosítóknak, utána pedig rátérhetnék majd a szavazásra. Úgy gondolom, egyetetve a többiekkel, hogy több időt kellene szánnunk erre a jelentésre, és mivel augusztus 29-e a határidő a módosítóban ez nem igazán elegendő. Azt kérném az elnökök értekezletétől, hogy megvan a jelentés, elméletileg képesek vagyunk betartani a határidőket, de mivel ez a jelentés nagyon fontos, és nagyon sok kollega ezt hangsúlyozta, azt kérjük az elnökök értekezletétől, hogy egy hónappal hosszabbítsuk be a határidőt, és legyen még egy vitánk, és utána legyen a szavazás, és legyen egy sokkal észszerűbb határideje a módosítók benyújtásának. Tudom, hogy az ekkor is hasonló dolgot kért, nem tudom milyen okból kifolyólag, de akár ez is segíthetne nekünk, tehát vegyük figyelembe az ő szavazatságuk ezen döntését, ezen kérését is. Császkowski úr, igen, egyetértek, mert néhány megjegyzés is mutatta, hogy sok munkára van erre itt még szükség. Tehát legalább egy hónapra van még szükség. A határidőnek szeptemberben kellene lennie, tehát legalább még egyszer beszélni kellene erről. Tehát úgy gondolom, hogy szeptemberre kellene ezt elhalasztani, és eh, mivel az intézményközi megállapodásról szavazni kell a költségvetés kapcsán, úgyis lesz majd szeptember elején még egy plusz ülés, és akár megmutathatnánk akkor ezt a témát is. És így lehetne a a vegyításának határideje második vita után szeptember közepén. Nos, azt kérték, hogy kérjek halasztást. Hát nem tudom, hogy ezt meg tudom-e tenni, nem tudom ezt garantálni, de a következőt kell szem előtt tartani. Accettabile. 5 szeptember. Szeptember 15-ére helyezzük át a módosítók benyújtásának határidejét, vagyis szeptember 17-én tudnánk erről tárgyalni, és októberben szavaznánk erről. Ez megfelelő lenne? Most akkor lezárjuk ezt a témát. Csaszkowski úr, hogyha lehetség... Szeptember 9-én lehetne ezt? Szeptember 9-e. Természetesen időt kell szakítani a módosítók megvizsgálására, és oké, okay, szeptember 9-ig lesz akkor a határidő, az elfogadható. Most akkor ezt ennyiben uh, hagyjuk, és uh, Brock úr megérkezett, tehát rátérhetünk a 9-es napira pontunkra, mikor fogjuk megválaszolni a pontokat, majd, majd a szavazás után. Most akkor szavazni fogunk. A szavazást elhalasztottuk. El kell fogadnunk. A tervezést gyorsan fogunk eljárni, nem lesz ebben nehézség. Utána pedig az előző vitára. Tehát akkor rátérhetünk a szavazásra, kivéve, hogyha Brock úrnak nincs mondani valója. Presidente Brock, ha da dire qualche cosa? Brock úr, akar valamit mondani? Eh, Módon. Csak egy rövid megjegyzésem lenne. A módosító indítványaim egy-kettő tulajdonképpen azonos, majd akkor fogom elmondani, hogy mit tart kar, amikor odaérkezünk. De úgy gondolom, hogy az eredmény az kiváló lehet. Mivel nem volt lehetőség arra, hogy megtárgyaljuk, ez az én felelősségem persze, természetesen készen állok arra, hogyha probléma van, akkor bármilyen kérdésre válaszoljak a szavazó listával kapcsolatban például. Köszönöm. Köszönöm szépen. van -e kérdés Brock kollégának, akkor kezdjük meg a szavazást. Brock úr segít ebben, és majd szól. A kompromisszumos javaslat. Kettes pont. Igen. Nem. tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító. Trakovszki igen, nem, tartózkodás, két ellenszavazat, két tartózkodás. Hármas, így kiesik. Nézzük a B kompromisszumot. Igen, szavazat. Brok úr. Nos, elnök úr, Elis kollega kérdezte tőlem, hogy nem lehetne némi rugalmasságot vinni a dologba. És akkor azt írjuk, hogy some form. Tehát, hogy az intézményi megállap, intézményközi megállapodás valamilyen formája. Hogyha ezzel egyet értenek, akkor így szavazunk róla. Tehát az ellen, hogy ezt így megoldjuk, van-e valaki, aki ellenzi? Nézzük először is, hogy miről van szó. Pontosan. Tehát azt írjuk, hogy az intézményközi megállapodás bizonyos formája. Some form Tehát bizonyos forma. Az intézményközi megállapodás bizonyos formájához. Ez így jó, ez nekem is tetszik. Possiamo votare? Chi è favorevole, ficato alzare la mano. Chi è... Jó, akkor ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum a négy ával. Brokkur, még egyszer megadom a szót. Az angol nyelvűek azt javasolják, hogy steered and overseen, ezt írjuk, hogy ez így szebb, ezt mondták az angol anyanyelvűek. Ugyanazt jelenti, csak szebb a megfogalmazás. Must be steered and overseen by an appropriate composed board which determines the mandate and so on and so on until the end. Tehát így lenne egészen a végéig, a e két szó módosításával, ha elfogadható. Dáv kollega eleg egyetért? Hogyha Dáv úr egyetér, akkor szavazhatunk róla. Ellene ki van? Ki tartózkodik? hárman tartózkodnak, elfogadtuk. A C kompromisszumot elfogadtuk. Négyes módosító igen, nem, tartózkodás. A szokásos többséggel elfogadtuk. A következő igen, nem, tartózkodás. Mint mindig ezt is elfogadtuk. Hatos igen, nem, tartózkodás. Ugyanúgy, mint eddig elfogadtuk. Hetes, az kiesik. Nyolcas, igen. Nem. Tartózkodás. Ketten tartózkodnak. Kilences, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes, igen. Egy pillanat, álljunk csak meg így most. Ugye a szokás, az egyesnél, a szokás hatalma volt, egyesnél tartunk. Ellene ki van tartózkodás? Elfogadtok. Ketten tartózkodtak. Záró szavazás? Jó, tehát ki támogatja? ellene, tartózkodás, Tizenkilenc igen, két ellenszavazat, három tartózkodás a végeredményünk. Ezzel elfogadtuk a tervezetet, és köszönöm Brock kollégának a munkát. Akkor nézzük a azt a pontot, amely, kimar, amely következik, illetve kimaradt a Trakowski és eh, Gieri kollégáknak a jelentése. Traskowski úr kezdi. Nos, First of all, minuti Okay. Eh? Very, very, very quickly. First of all, when Nagyon röviden. A definíciók. Andrewnak teljesen igaza van hogy szükség van a definíciókra, de ezt majd az indokolásban, a második részben fogjuk megtenni, azért mert a munkadokumentumban is így van. De a definíciókkal kapcsolatban hadd válaszoljak Paulónak. Ugye úgy gondoltuk, hogy egy ilyen több fokozatot és nem több szintű felfogást érvényesítsünk, nem a különböző tagállami szintekről, hanem kapcsolatokról beszélünk, a nemzeti parlamentekkel, bíróságokkal, stb. való kapcsolatokról. Itt pont a nemzeti parlamentekről való kapcsolatról szól a jelentés, és ezért ezt ide kell bevenni. Nyilvánvalóan ki lehet elégít, egészíteni, és egy bekezdésben ez elég is, akkor, amikor megnézzük, hogy mi történhet a többszintes irányításban a nemzeti szinten. Ehhez azonban egy új szakaszra lenne szükség. A szándékunk miatt, hogy azt bemutassuk, másrészt pedig, hogyha az időre beosztást nézzük, akkor azt is figyelembe kell vegyük. Andrew kérdésére válaszolva, nem tudtam a nemzeti bíróságokra való kitérés nélkül a bővíteni a jelentésemet, de akkor amikor az emura figyeltünk, nyilvánvaló okoknál fogva az emura figyeltünk, de ez természetesen olyan módosítókat is lehetővé tesz, amiről majd meg tudunk állapodni. A jelentés egyensúlyát figyelembe kell venni. Végül pedig nyilvánvalóan nagyon sok egyéb kérdés van ugyan, de időhiánya miatt csak erről beszélnék az a társult tagság és Nagy-Británia esete. Nyitott vagyok mindenféle vitára, de úgy gondolom, hogy nagyon nehéz vita lesz, mert végig kell gondolnunk a, a mellette és ellene szóló érveket. A Britán, Nagy-Britániával kapcsolatos üzenetünk az kellene, hogy legyen, hogy nem lehet mindkét irányt megtartani. Tehát vagy elfogadják az európai integrációt úgy, ahogy van, és akkor a lehető legjobb elbánást élvezi, vagy pedig kilép, és ennek óriási következményei vannak. Attól tartok, hogyha a társultagságot ide tesszük, akkor azokat támogatjuk, akik sokkal jobb kapcsolatot akarnak az Európai Unióval, azokat hátrányos helyzetbe helyezni. Tehát, hogy az elő, a, az, e, a, a kedvezményeket élveznék, de nem kellene hozzájárulni semmivel. Ha az üzenetünk az, hogy vagy bent, vagy kint, akkor az egyértelmű, és meg vagyok győződve arról, hogy a britek amúgy is megszavazzák, hogy az Európai Unióban maradjanak. Ha egy ilyen világos alternatíva van, akkor ez egyértelmű. Ha nem világos az alternatíva, akkor ellenkező eredmény is lehet. Persze csábít ez a kategória, de nem kellene most ezt a lehetőséget megadni. Lesz majd talán egy népszavazás, és akkor jó lehet. De itt is vannak brit tagjaink, jó lenne, hogyha minden politikai nézet alapján ezt meg tudnánk beszélni. Köszönöm. Gotyéri úr, azt hiszem nagyon fontos, hogy reagáljunk erre a kérdésre. Kvázi, hogy leértékeljük, lefokozzuk az eurozóna intézményeit. Két modell van, amelyet a szerződések egy ilyen kérdés kapcsán alkalmaznak. Az egyik az ECOFIN modell, amely azt jelenti, hogy az összes tag benne van, de az eurozóna eljárások esetében vagy a 26, vagy pedig a 139-es mentesség alapján a nem eurozónás tagállamok nem szavaznak. Tehát E, uniós intézmény, az ECOFIN tanács jogszabályokat alkol, de konkrét esetekben csak eurozóna szavaz. A második e, modell az Eurogroup. Ez nem intézmény, ez egy forma. Ez paradoxon, mert egyrészt úgy erősebbnek tűnik, hiszen teljes eurozóna, másrészt azonban gyengébb, mert nem fog tudni semmit alkotni, semmi jogszabályt. Tehát mi az első modellt preferáljuk egyértelműen nem akarjuk feloldani az eurócsoportot. Úgy gondoljuk, hogy maradjon meg úgy, ahogy van, informális vitafórum, de nem akarjuk azt, hogy az eurócsoport intézményesüljön, mert ez már a differenciált integráció modelljének szembe megy. Folyamatosan az ecofin belül differenciált szavazással szükség esetén legyen. Akkor, ha szükséges, úgy, mint most. Tehát, ha a 136-os alapján szavazunk, akkor a nem eurózónába tartozók nem szavaznak, de ott vannak, ott vannak, és nem hiszem, hogy azt kell mondani nekik, hogy menjenek ki a teremből. Nem. Szavazni az eurozóna szavaz. Ez lenne a modell. Nem feloldja az csoportot, nem oldja fel az eurócsúcsot, de az informális testületek jelenlegi szintjét tartja meg az Európai, Uniók, az Európai Uniós intézmények belső differenciálásával. Tudom, hogy eltérő véleményünk van, de ez egy kulcselem. Ez a jelentés kulcseleme. A filozófiánk, a differenciált integráció filozófiájának kulcseleme. És Bronzónak válaszolva, Brokkonak válaszolva, ez a parlamenti szavazásra is vonatkozik. Mi azt mondjuk, hogy az egyik legfontosabb szerződéses rendelkezés az az, hogy az Európai Uniót a reprezentatív képviseleti demokrácia alapján működtetjük a köz, közvetve a tanácsban és közvetlenül a parlamentben. Mi vagyunk az, áll, az Európai Uniós állampolgárok, nem a ö, képviselői vagyunk, nem pedig a tagállamok képviselői. Ezért logikus, hogy a tanács intézményeit a szavazás során lehet differenciálni, mert ők tagállamokat képviselnek. De a parlamentet nem mert a parlament az uniót képviseli. És ilyenkor figyelembe kell venni azoknak az érdekét is, akik a differenciálásnak nem részei, mert azért ők rájuk is hat mindaz, amit a többiek elhat, amiről a többiek döntenek. Nem szabad tehát ezt az aszimetriát korlátozni, hanem egy demokratikus garanciát kell adjunk a differenciált integráció és az EU általános érdeke között. És eddig is ezt tettük, mert, mint mondtam már, a kettes csomag, a hatos csomag ugyanezt jelentett, amikor megszavaztuk, és senki nem mondta, hogy az illegitim lenne. Minden olyan döntés, amely a, a tagállamokat befolyásolja, a választókörzetekben választott emberek képviselői kell, hogy ö, részesként meghatározzanak. Mindezt pedig annak a logikája mentén, hogy a differenciált tagság érdekeit és az Európai Unió általános érdekeit egyensúlyba hozzuk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem, hogy Blokk úr kíván szólni. Elnök úr, én csak szeretném a támogatásomat jelezni az említett megközelítés mellett fontos, hogy a mai intézmények keretében tegyük ezt meg, ahol van hatalom megosztás, tehát vannak informális útak és ha a formális lehetőségeket nézzük, például az Eurogrupot, ahol van főállású elnök, saját bukrá, bürokrácia, ha ez önálló lesz, azt nem tudjuk befogni, tehát a már meglévő intézmények között kell ezt a folyamatot vizsgálni, és lehetőséget adni arról, hogy a 17 vagy 18 vagy 22 később ö, tagállamot összefogja, egyen ö, jogúan kell kezelni, amennyire csak lehet az eurós országokat, és azokkal, amelyek még nem vezették be az eurót Úgyhogy azért az össztaglétszám az, ami ezt meg kell, hogy határozza. És a dolog természeténél fogva erős az inter, a, part, a, a kormányközi megközelítés, de ez csak az adminisztrációt növeli, úgyhogy éppen ezért fontos ez a közös megközelítés, és hogy a bizottságnak tagja legyen az alelnöke, az eurócsoport elnöke, meg a gazdasági és monetáris unió elnöke, és akkor ezt össze tudjuk kapcsolni, és az eurógrupot is be tudjuk foglalni, úgy alakul az Unió, ahogyan azt a Jacques Delors megfogalmazta, hogy ez egy közösség, de egy avantgard jellege van, tehát egy integráció avantgard jelleggel, mondta Delors, erre kell gondolni, amikor erről beszélünk. Így kell fejlődni az uniónak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor ezzel ezt a pontot lezárjuk. Nagyon szépen köszönjük a miniszterhelyettes urat, aki megérkezett hozzánk, és még egy kis türelmet kérek tőle, ugyanis még Traszkowski úr jelentését röviden tárgyalnunk kell. A ...2014-es programtervezésről nagyon röviden kérem nagyon rövid leszek. Ezer köszönet. A helyzet az, hogy az Alkotmányügyi Bizottság az intézményközi megállapodásról is dönt, amikor a több éves pénzügyi tervet, az MFF-et tárgyaljuk. És nagyon fontos, hogy mind az MFF-t megszavazzuk szeptemberben, ami azt jelenti, hogy egy szeptember 4-én lesz egy rövid rendkívül élősünk, ahol szavazunk, két lehetőség van, hogy egyszerűen igent vagy nemet mondunk az intérmény közé megállapodásra, vagy pedig ré- kitérünk a részletekre a témát illetően. Én úgy döntöttem, hogy nincs igazán idő egy mély vitára, szavaznunk kell, ugyanis ez egy rendkívüli helyzet, tehát ez egy politikai megállapodás, a költségvetésről szeptemberben szavazunk, és a folyamat során a kollégáiknak köszönhető, hogy a, megvan a, az intézményközi intézkedés, és a parlament javaslatait figyelembe vették. Én úgy döntöttem, hogy ne térjünk ki a témára, hanem csak támogassuk az intézményközi megállapodást abban a formában, ahogyan az jelenleg található, és ez egy idéglenes jelleg, de rendkívül fontos, ugyanis ezt már korábban meg kellett volna hozni a normális ügymenet szerint. De nem történt meg, ezért javaslom ezt az eljárást és ezt az egyik kollégánk, Lamaszúr úr is részt vett a megtárgyalásában, úgyhogy biztos, hogy ki tudjuk fejezni ezzel kapcsolatban támogatásunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez egy rendkívüli helyzet, rendkívül ügy. Gyorsan le kell zárnunk, úgyhogy gyorsan kérjük júli 24-éig a módosító indítványukat hogy a szeptember 4-i rendkívül lélesen megtörténhessen a formális szavazás. Köszönöm szépen, és akkor most még egyszer nagy szeretettel köszöntöm görünkben a tanács, az általános tanács jelenlegi elnöki, és az ő feladata, hogy a mai ülésünkön bemutassa a litván eh, tanácsi elnökség eh, prioritásait. a bizottságunk eh, részletesen szeretné megtudni, hogy mit tartanak fontosnak a soron következő hat hónapban. Öné a szó. Elnök úr, tisztelt bizottság, Hadd kezdjem azzal, hogy néhány szót szóljak a, a saját anyanyelvemen, azaz litvánul. Nagyon nagy privilégium az önök bizottsága az egyike a leg legfontosabbaknak, és az én volt főnököm és tanárom, Algirda Szódergász kollega itt van az önök körében, és hát egy személyes megjegyzést hadd mondjak, egy igen mély személyes tapasztalat alapján bepillantást engedjek a, a munkámba, és ez egy nagyon érzelmi, komoly érzelmi töltetet ad ennek a reggelnek. 1997-ben, amikor én még magam diák voltam, a Litván Szocialista Köztársaságban az egyik tanárom megkérdezte, hogy mi szeretné lenni, ha felnősz, és én azt mondtam, illetve a következőt mondtam, én filozófus és diplomata szeretnék lenni. Akkoriban, higgyék el nekem, 1987 volt ez, bocsánat, a Szovjetunió 1987-ben a Szovjetunió, és mi a ö, Litvánia annak része, és akkor mi a 11. osztályba jártam én, na most hát ez a válasz egy kicsit skizofrén jellegű volt akkoriban, de hát mégsem volt az, ugyanis ma itt ülök önök között, és valóban mind a kettő lett belőlem, filozófus, és az elnök úrral, Cassini elnök úrral megvitattuk a filozófiai kérdéseket is, de hát diplomata is lettem, úgyhogy kérjék, értsék meg, kérem értsék meg, hogy milyen hatalmas utat járt be a mi országunk, és személyesen én is a mai napig, addig, hogy itt ülhessek az Európai Parlament legfilozófikusabb bizottságában. És akkor most angolul fogom folytatni. Elnök úr, igen tisztelt képviselők, én nagyon nagyra értékem ez, értékelem, hogy Strasbourgban ilyen értékes találkozókat, értékes találkozókon vehettem részt áprilisban is, és részt vehettem a politikai frakciók koordinátorainak ülésén, Daf úr, Csaszkowski, Hefner urakat említem, Galtieri urat és Gianaku asszonyt. Ma pedig elérkezett az a pillanat, amikor ezeket a vitákat sokkal részletesebben tudjuk lefolytatni az önök bizottságával, rendkívül fontos kérdésekről, amelyek az Európai Unió működésével kapcsolatosak. De most rá, mielőtt rátérnék az egyes dossziékra, szeretném a mi munkánkat úgy összegségében valamilyen kontextusba helyezni. Ez először is ugye ma egy rendkívül nagy kihívásokat magában rejtő gazdasági időket élünk, és most kell véglegesíteni a több éves pénzügyi terv az MFF jogi kereteit jövő májusban. Választások lesznek, és nem csak önöknél, hanem az Európai Bizottságban is változások lesznek. Na most ezek a tényezők úgy összességében nagyon komoly politikai és jogszabályalkotási felelősséget raknak a vállainkra, másodszorban pedig ugye majd, hogy nem négy év telt el, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, és ez is egy nagyon komoly változást jelentett akkoriban a jogszabályalkotási folyamatban, nagyon nagy mértékben megnövelte az Európai Parlament szerepét, és a litván elnökség messze menőkig érti a parlament szerepét, mint társjogszabályalkotó. Augusztus végén Linkevicius külügyminiszter úrral. Nagy örömmel vártuk, hogy találkozzunk önökkel Vilniusban az általános ügyek informális találkozóján. És hát itt mindenek előtt intézményközi kérdésekről volt szó, a parlament és a Lisszabon utáni tanács között, illetve a parlament és a tanács együttműködéséről a Lisszabon utáni érában. Az idő eltelt, az ír elnökség nagyon sok feladatot hajtott végre, nagyon komoly szorgalommal, energiával, és mi ugyanilyen felelősen és ugyanilyen erőfeszítéssel fogunk cselekedni, és nekünk az a feladatunk, hogy nagyon konstruktív módon működjünk együtt a kulcsfontosságú kérdésekben. Az elkövetkező hat hónapban mi tisztában vagyunk ezzel a felelősséggel az európai polgárok iránt, különös tekintettel az európai polgárok évére. És a litván polgárok a leginkább támogatják az európai projektet a közvéleménykutatások szerint. És az én véleményem, az én országom egy nagyon büszke utat tett meg, és nagyon jól halad előre az uniós jog az AKI megvalósításával. Nagyon sikeresen sikerült a gazdasági válságot kezelnünk. Miniszteri társaim és, és jó magam is beszámoltunk erről az Európai Unió tanácsában és nagyon felelősen elszántan kívánunk cselekedni. Tisztelt képviselők, hadd szóljak a litván elnökség általános megközelítéséről. Mi az ír elnökség kiváló munkájára akarunk építkezni, ez nagyon komoly eredményeket ért el, ezeket maximálisan értékeljük. A litván elnökség ezzel szemben három témát helyezett munkája középpontjában. Mi mindenképpen szavahihető, kredibil, növekvő, growing és nyitott, open Európát szeretnénk. Először nézzük meg a szava hihetőséget, az autenticitást, tehát a credible, az pénzügyi stabilitást és egészséges közi, közpénzügyeket jelent. Nagyon komoly figyelmet szentelünk a gazdasági és monetáris unió elmélyítésének, valamint a bankunió átfogó kerete kialakításának. Egy másik fontos javaslat, jogszabályalkotási javaslat a pénzügyi piacok reformjával lesz kapcsolatos. A második fontos téma a növekedés. Egy olyan növekedés, amely igazi munkahelyeket teremt az európai polgárok számára, és az európai versenyképességet növeli ezért szeretnénk összpontosítani arra, hogy megvalósuljon az Európa 2020 stratégia, az európai szemeszter, és a növekedési és munkahely teremtési törekvések. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk erősíteni az Európai Uniót, mint a nyitottság és a biztonság globális modelljét. A nyitottság az cél és egyben eszköz is arra, hogy egy sokkal erősebb és biztonságosabb Európát érjünk el, és a parlament a szíve az európai demokráciának, úgyhogy nem nincs kétségünk afelől, hogy milyen fontos az, hogy az európai polgárok részt vállaljanak minden európai kérdésben, és értsék azokat. Ez az év az európai polgárok éve. Tehát bármilyen prioritást is választunk, szavahihetőség, növekedés, nyitottság, ez mindenek előtt és elsősorban a polgárok érdekében kell, hogy történjen. Őket szolgáljuk. A litván elnökség ezért szeretné a köz figyelmét felkelteni. Mindenek előtt a fiatalokra gondolunk, hogy értsék meg a közös európai értékeket, és hogy mi következik az uniós polgárságból, és azt kell látni, hogy az elnökség folyamatosan ezt szem előtt tartva számos tagállami és nemzetközi eseményt szervez, amely az európai polgárok évét szimbolizálja a különböző elnöki és miniszterelnöki hivatalokkal, nemzeti parlamentekkel, egyetemekkel és más intézményekkel közösen. Decemberben lesz egy nemzetközi konferencia, ez lesz a záró eseménye az európai polgárok évének. Nincs is szükség arra, hogy elmondjam, hogy mindenben az önök bizottságának kiemelkedő szerepe van a polgárok jogait és politikai részvételét illetően, és én nagyon nagyra értékelem az Európai Uniós kezdeményezést, amely tavaly lépett hatályba, és a parlament erőfeszítéseit, hogy erősítse ezt a vitát a jövő évi választásokkal kapcsolatban is. Két jelentést tartunk nagyon fontosnak. Az egyiket, az egyik Darfur jelentése, hogyan lehetne a következő májusra az európai, európai választások szervezésén javítani, amelyet a plenáris a múlt héten fogadott el, és hát az ön jelentése, elnök úr, hogy a politikai pártok nevezzék meg jelöltjeiket az Európai Bizottság elnökének posztjára. Ez egy fontos elemek, miközben az európai, ahogyan az európai választásokat kell majd lefolytatni, és mint elnökség mi szeretnénk egy gyors megállapodást, a parlament összetételét illetően, valamint az európai választások idejét illetően 2014-ben azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy a mi intézményeink nagyon elkötelezettek, hogy a következő választások sikeresek legyenek, noha rendkívül nagy kihívásokat rejt magában a gazdasági környezet. Elnök úr, tisztelt képviselők, most pedig hadd térjek rá azokra a dossziékra, amelyeken együtt kívánunk dolgozni önökkel a soron következő hat hónapban. Mindenek előtt az, Európa, az a javaslat, amelynek témája az európai politikai pártok és alapítványának szervezeti szabályzata és finanszírozása. Az európai politikai pártok nyilvánvalóan kulcs szereplők az európai politikai vitákban, az európai politikai életben, úgy mondhatnám. Ők azok, akik konszolidálják a demokratikus részvételt, a participációt, és az eszközei az európai polgárok hangjának, aggodalmainak közvetítésében európai szinten is és az európai pártok azok, amelyek alakítják a közvéleményben a vitákat európai kérdésekről. És persze látom azt, hogy múlt szeptember óta a ciprusi és az ír elnökség nagyon komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ez a komplex javaslat haladjon előre, az elnökség keményen dolgozott azon, hogy találjon egy jogszabályi, jogilag egészséges és politikailag életképes megállapodást arról, hogy hogyan lehet az európai politikai pártokat regisztrálni, hitelesíteni, és nem csak pártokat, hanem alapítványokat is. És nagyon sajnálom, hogy nem sikerült kompromisszumra jutni, de mi ennek a padhelyzetnek az alapján, illetve ennek ellenére hisszük, hogy a három intézmény sikerül, három intézménynek sikerül feloldani ezt a padhelyzetet, és sikerül megalakul, megbeszélni azt, hogy hogyan lehet a politikai pártokat kezelni, és hogyan tudjuk az európai értékeket ennek során érvényesíteni önelnök úr, Gianako asszony, a biztos úr, Szefkovics, és jó magam, mi már átnéztük ezt a nagyon komplex dossziét, és mint tudják, a litván elnökség célja, hogy folytassa a munkát. Ezen a dosszién a tanács mandátuma alapján, e, és figyelembe véve mindazt az előrelépést, amelyet az ír elnökség elért, és mindazt, ami a legutolsó politikai trilóguson történt. A litván elnökség reméli, hogy előre tudunk lépni ebben a kérdésben, annak érdekében, hogy folytatni tudjuk a javaslat egyéb fontos aspektusait, mint például a finanszírozási rendelkezések, az európai jogi státusz és a tagállami jogszabályok viszonya, valamint a nemzeti jogszabályok benfoglalása. Egy másik fontos kérdés, és remélem, hogy konstruktív lesz az együttműködés a parlamenttel, és remélem, hogy ezen a dosszién is nagyon jól együtt tudunk működni és sikerül majd elérni egy végleges megállapodást. Egy másik cél, Session. amit ö, szeretnék megemlíteni, az az Európai Unió csatlakozása az Európai ö, Emberi Jogi Konvencióhoz. Ez az emberi és alapjogok védelmét szolgálja teljesítve a Lisszaboni szerződésben meghatározott mandátumot. Az elnökség üdvözli azt a megállapodást, amelyet Strasbourgban sikerült elérni a tárgyaló feleknek. A következő lépés pedig azt szolgálja, hogy az Európai Bíróság is megfelelő kompatibilitási véleményt adjon ezzel kapcsolatban. Szükség van arra, hogy tartsuk a lendületet, és az elnökség reméli, hogy számíthat az Európai Parlament együttműködésére amely ehhez a folyamathoz vezet. Végül pedig már, mint hogy csatlakozunk a kartához. Természetesen látjuk és értékeljük azt a munkát, amit az önök bizottsága végez az Európai Parlamentben és a Vizsgálóbizottságban. Az úgynevezett Martin jelentésre gondolok. Én nagyon tudom, hogy nagyon hasznos viták folynak technikai szinten, és nagy örömmel eh, várom, hogy haladjunk eh, ezzel a dossziéval is. Az elnökség eh, szorosan meg fogja vizsgálni mindazokat a javaslatokat, amelyeket az Európai Parlament dolgoz ki annak érdekében, hogy megtaláljuk a kompromisszumot a soron a, rendkívül fontos kérdésekben, és reméljük, hogy a kölcsönösen elfogadható megfogalmazások, kompromisszumok megtalálhatók, a legproblematikusabb kérdésekben is, már mint a tagállamok számára problematikus kérdésekben, különös tekintettel az adókra, a szankciókra, a különböző tisztviselők meghallgatására. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, hát ez lenne, amit mondandó lettem volna ezen a, ebben az időszakban a litván elnökség prioritásairól a soron következő hat hónapban. Mi nagyon-nagyon szorgalmazzuk a konstruktív és szoros együttműködést az Európai Parlamenttel. Én ennek az ügyvédje vagyok ennek az együttműködésnek, és örömmel várjuk a szoros és intenzív elkötelezett együttműködést a soron következő hat hónapban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és most pedig nagyon örömmel várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket, és javaslataikat, és hát minden megjegyzésüket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr! Úgy gondolom, hogy mindenképpen megtapsolhatjuk önt jelképesen is fontos az, hogy most Litvánia tölti be az EU soros elnökségi tisztjét. Litvánia kis ország, és ez az első alkalom, hogy a Szovjetunió egy korábbi tagállam az Európai Unió elnöki hivatalát tölti be, ez valóban jelképes és szimbolikus értékű. Most még megadom a szót a kollégáknak. frakciónként haladunk, először is úr fog hozzászólni. Miniszter úr, először is szeretném önt ödvözölni szakbizottságunkban, és minden jót kívánunk önnek, főként azért, mert ő egy szomszédos országomból érkezett, és új országként tudjuk azt, hogy mennyire nehéz vezető szerepet betölteni az Unióban, főként a válság idején, tehát sok sikert kívánok önöknek ehhez. Mindezek mellett úgy tűnik, hogy az önök elnöksége főként az alkotmányos ügyek kapcsán eléggé gördülékeny lesz, mert a fennálló kérdéseket eh, megoldották az előző elnökségek, de be kell fejezni az MFF-fel kapcsolatos eh, tárgyalásokat és az intézményközi megállapodást. A kérdésem az az, hogy önök látnak-e bármilyen fajta problémát, főként az intézményközi megállapodás kapcsán, vagy nyugodtan alhatunk azután, hogy megszületett a politikai döntés. A következő kérdés a politikai pártokhoz kötődik, mert abban reménykedünk, hogy az ír elnökség, abban reménykedtünk, hogy az ír elnökség az a kérdés megoldódik, de sajnálatos módon tévedtünk. A kérdés az az, hogy megpróbáljuk, megpróbáljuk egy kompromisszumot létrehozni, és úgy tűnik, hogy sikerült egy középutat találnunk az Európai Bizottsággal, viszont a tanács ezzel nem ért egyet, főként a trialógus kapcsán is nehézségekbe ütköztünk még ezen a héten, és a kérdésem az az, hogy úgy véli-e, hogy gyorsan meg lehetne oldani ezt a problémát. Véleményem szerint, és összefoglalva a parlament e, véleményét, alapvető probléma van azzal is, hogy hogyan kezdjük magát a problémát. A legalapvetőbb kérdés az az, hogy hogyan lehet előre menni. Miért? Azért, mert amikor a státuszkóról van szó, illetve az Európai Bizottság véleményről van szó, akkor mindig is az Európai Parlament az, amely megpróbál jutni a politikai pártok kérdésében, de reálisan nézzük a dolgokat, és tudjuk, hogy az európai kontextus az új politikai pártok tekintetében nem igazán pozitív. Néha azzal a bennünket, hogy a rendszert akadályozzuk, tehát a lehető legsemlegesebbé próbáljuk tenni a rendszert, és igazából a tanács irányába indulunk el, hogy erősíteni lehessen a bölcsemberek bizottságát. Megpróbáltuk figyelembe venni a tagállamok aggájait is, amikor a regisztrációkról van szó, illetve az értékelésről van szó, és készek vagyunk arra, hogy egy olyan helyzetre is felkészüljünk, hogy bizonyos esetekben automatikus legyen a regisztráció, és csak az értékelési folyamat során szülessen majd politikai ítélet, és ez mindenképpen a bölcsek bizottságát erősíteni, de végezetül mindenképpen politikai döntést kell hozni valakinek, és az eljárás végén még mindig az Európai Parlament áll, de a tanácssal együtt. És amikor a regisztrációról van szó, akkor látniuk kell önöknek a mi álláspontunkat is, még akkor is, hogyha ezt kvázi automatikussá tesszük, és megnézzük az adott politikai párt deklarációját, akkor is ennek meg kell felelnie a szerzősebben rögzített értékeknek. És hogy most itt arról, hogy egy ilyenfajta fajta határozatot jó hiszem hoztak meg-e vagy sem, ahhoz meg kell vizsgálnunk a párt szabályzatát, és egyeteműen kontraproduktív lenne az az Európai Parlament, a tanácsot, a bizottság számára is, hogyha egy olyan helyzet állna elő, amikor egy pártot regisztrálunk, és egy olyat, amelynek hivatalos dokumentumaiban olyan megfogalmazások vannak, amelyek a szerződéssel ellentétesek, ellentétesek, ugyanis ez nevetségesíteni a teljes folyamatot. Tehát nem akarjuk az egész folyamatot politikaivá tenni, de mindenképpen észszerűen kell eljárnunk. Persze néhány esetben lehet automatizmus, de legalábbis meg kell vizsgálni a politikai pártok dokumentumait, mielőtt még döntést hoznak, meg kell vizsgálni, hogy ezt a deklarációt jó hiszembe hozták-e meg, vagy nem. Hogyha automatikusan dokument, regisztrálunk olyan pártokat, amelynek dokumentumaiban az Európai Unió értékeit sértik, akkor sokkal több problémát hozunk létre. Mert akkor az regisztráció mellett egy deregisztrációs folyamatot is be kell indítani. Tehát ez nagyon komolyan érintheti mind a három intézményt. Amire szükség van önöktől, és ez a kulcs szó, vezető szerepre van szükségünk, mert ha lezárjuk, ha le akarjuk zárni ezt a folyamatot, akkor ez az kell, hogy így fogalmazzak, hogy bizonyos fejek összekoccanjanak, mert tudjuk, hogy az Európai Parlament bizonyos eh, értelemben más álláspontot képvisel, mint a tanács, de mindenképpen hajlandóságot kell arra mutatni, illetve hajlandóságot mutattunk arra, hogy a bizottság irányába induljunk el, a tanács irányába induljunk el, igazi kompromisszummal szolgáltunk, de azért nekünk is megvannak a határvonalaink. Nem szabad viccet csinálni az egész folyamatból, mert akkor nem lesz az egésznek semmi értelme. A status quo az most már fent tartatatlan. Tehát mindenképpen az lenne az üzenet, hogy még mindig hajlunk a kompromisszumra, és hajlandóak vagyunk segíteni, Főként technikai szinten a jogi szolgálataink már megkezdték a tegyalásokat, de mindenképpen egyfajta vezető szerepre van szükség az önök részéről, mert hogyha ez nem lesz, akkor nem igazán tudjuk megoldani ezt a problémát. A trialógus ülések során az volt a benyomásunk, hogy nem volt mandátum igazából a tanács részéről arra, hogy megoldják a fennálló kérdéseket. Tehát ez az igazi probléma, amivel foglalkoznunk kell a lehető leggyorsabban és hogy megvizsgáljuk a jövőt, és hogy hogyan szeretnénk megszervezni az európai választásokat, amiket szeretnénk európaibbá tenni, nos úgy gondolom, hogy pontosan ez az a dolog, amely alapján hitelességünkről döntenek. Tehát nem tudom, hogyan látja a helyzetet a tanácsban, van-e közös álláspontjuk, és hogyha van, akkor ezt össze lehet -e egyeztetni a jelenlegi helyzettel. Az utolsó kérdés, ez a, ahhoz kötődik, hogy hogyan lehetne európaibá tenni a választásokat. Kitűnő jelentésünk van Andrew Duff részéről, és ezt meg is szavazta az Európai Parlament, és eh, az az elképzelésünk, hogy végre európai szinten lehessen megküzdeni a választásokon az Európai Parlament szempontjából. Igazi európai vitára van szükség sajnálatos módon most már hozzászoktunk, de mégiscsak meglepő, meglepetés volt az, hogy az Európai Parlament hosszú régóta hangoztatott álláspontja volt az, hogy európaibá kell tenni a választásokat, vagyis az Európai Bizottság posztjaira olyan embereket kell jelölni, amelyek kapcsolódnak valahogy az európai állampolgárok kifejezett eh, akaratának, viszont ez nem tetszett, nem tetszett a tanácsnak. Tudom, hogy bizonyos tagállamok nem igazán örültek ennek, stb. Nos, mi a helyzet ezzel most? Hajlandóak-e elfogadni a javaslatunkat? Vagy ha nem, akkor mire gondolnak? Hol van itt a lehetőség a kompromisszumok számára? Meglapottunk abban, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében ezeket a választásokat már másképp kell megtartani. Tehát mit gondolnak erre, mit gondol erről a tanács, még akkor is, hogyha a döntést a lehető legmagasabb szinten hozzák meg, talán mond, mondhatna néhány szót arról, hogy mi a helyzet a tanácsban erről. Most pedig a szocialista delegáció vezetője kapja meg a szót, Gottieri úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm a Szociáldemokrata frakció nevében és a litván elnökség képviselőjét, Leszkevicsusze urat, és meghallgattam, amit elmondott, meghallgattam a programját, és csatlakozott Csaszkowski úrhoz a politikai pártok kapcsán abban, hogy hangsúlyozom, hogy még hogyha nem is formálisan, de az volt a benyomásunk, hogy végre sikerült már lényegében egy politikai megállapodást elérnünk, és úgy vélem, hogy emiatt fontos lenne tisztázni a, a tanács mandátumát, és véglegesíteni kell a tárgyalásokat ennek alapján van egy informális megállapodás, amit igazából az elmúlt trialóguson hoztak meg, annak alapján, hogy a regisztrációs eljárás administratív jellegű lesz és független lesz természetesen. Ezt a parlament fogja majd végrehajtani, viszont nem politikai szempontból, ez teljes mértékben egy formális modell lesz, a parlament egy bizonyos része fogja ezt majd végrehajtani, és a deregisztrációs döntésbe bele kell vonni a tanácsot is. Tehát egyesfajta együttdöntési mechanizmus lenne ez. Két elem van, amely politikai megteremtette a megállapodás alapját, és meg kell próbálnunk véglegesíteni ezt most már további késdelem nélkül, mert eh, pontosan ezért eh, üdvözöljük azt, hogy elmondta azt, hogy mennyire fontos az, hogy sokkal hatékonyabb legyen az európai parlamenti választási folyamat. A politikai pártok eh, politikai státusza nagyon fontos eleme ennek a képnek, mert a politikai pártok lesznek azok, akik a, a listavezetőket majd kijelölik, tehát egyfajta intézményi szerepe lesz ennek. Úgy gondolom, hogy az európai jogi státusz mindenképpen fontos szerepet játszik ebben a politikai szerepben, és ezt rögzítették a szerződésekben is. A kérdésem, kérésem az az lenne, hogy egyértelmű mandátumuk legyen, véglegesítjük ezt a, véglegesítsük ezt a megalapodást a politikai pártok és alapítványok tekintetében. Ahogy mondtam, üdvözöltem azt, hogy azt mondta, hogy a következő európai választ társoknak a DAF jelentés, a Cassini jelentés, és mindenfajta folyamat, amit az Európai Parlament elindított annak érdekében, hogy másfajta legyen a választás, ezt ön is úgy értelmezi, hogy ez egy lépés egy igazi politikai terület irányába, illetve az irányába, hogy a bizottság demokratikusan legitimizált legyen. Gondolom, hogy a DAF jelentés számos gyakorlati elemmel rendelkezik, bár ez nem a tanács körébe tartozik, de mindenképpen szükség van ahhoz, hogy az elnökség támogassa azt, hogy el lehessen gondolkodni azzal, hogyan lehetne mindezt konkrétan végrehajtani. Tehát nyilvános vitákra van szükség, információ átadásra van szükség, információt kell adni az állampolgárok számára, amely megfelelő, és amely segítheti a döntésüket. Ez nagyon fontos, ez egyfajta pozitív impulzus lehetne a tanács részéről is. És fel kell ismerni, el kell ismerni a szerződések valóságát is, amelyek egyértelműen kimondják mindezt. Különböző hangot hallgat, hallhattunk a tagállamok részéről, akik megkérdőjelezték a választások a választásokat, illetve azt, hogy a ti választásokat ugyan vegyék a bizottsági tag kiválasztásánál, és a szerződés azt mondja, hogy a parlament választja meg a bizottság elnöke az Európai Tanács javaslata alapján, és a javaslatot úgy kell meghozni, hogy figyelembe, figyelembe vegyék a választás eredményeit, és erről konzultáljanak és Ami és mivel az Európai Tanács a tagállamokból áll, ez azt jelenti, hogy a többi intézményekkel kell konzultálni, tehát a tagállamokkal nem konzultálhatnak, hiszen eleve a, a tagállamokból állnak, tehát az Európai Tanácsnak konzultálnia kell a parlamenttel, és olyan jelöltet kell választani, olyan jelöltet kell javasolni, amely tükrözi a választásokat. Tehát úgy gondolom, hogy ezt is formalizálni kell majd, ezt is tisztázni kell majd politikai jogi szempontból, és fontos az is, hogy ne csak a parlament és a bizottság, hanem a tanács is támogassa ezt. Az egyértelmű, elem a fektetve a szerződésekben. Tehát ezek, ezek a legfontosabb elemek voltak, más pontok is, amiket ön említett, az e, Európai Emberjogi Egyezmény, mindez, amit elmondott, az hasznos volt és helyes volt, és várjuk azt, hogy önnel tovább tárgyalhassunk és végrehajthassuk a különböző dossziékat, amelyek jelenleg foglalkozunk. Il collega Hefner úr. Hefner úr kért szólt. És eh, Dáfur pedig utána, hogyha egyet ért vele. Akkor először Hafner úr. Hafner úr nevében azt kérem akkor, hogy Daphner úr engedje meg. Persze nem fe- megfelelő, hogy Daphne úr előtt szóljak, csak azért kérem ezt a lehetőséget, mert át kell menjek egy másik szakbizottságba. Köszönöm. Köszönöm szépen Csevicki úr, hogy idejött. Köszönöm, hogy elmondta a gondolatait, és hogy egyáltalán lehetőség van arra, hogy személyes beszélgetésben megtárgyaljuk ezeket a terveket. A litván elnökségnek önön keresztül is sok sikert kívánok ehhez a nagyon fontos, de nagyon nehéz Európa érdekét szolgáló feladathoz. Óriási kihívás ez időnkben hiszen nagyon sok mindent kell egyszerre megcsinálnia a parlamentnek, bizottságnak, a tanácsnak és a tagállamoknak. Csak így lehet az Európai Uniót a folyamatos és a most is zajló válságban új, hatékonyabb, stabilabb, demokratikusabb állapotba hozni. Olyan helyzetbe, ahol visszanyerhetjük legalább részben az állampolgárok támogatását, amelyeket néhány tagállamban igen erősen elveszítettünk, de általában véve is. Nagyon sokat kell tehát tenni, és biztos vagyok abban, hogy minden fél jó akaratával meg tudjuk oldani, hogy mélyítsük a gazdasági, monetáris együttműködést, létrejöjjön a bankunió, és hogy mindet visszavigyük a demokratikus legitimáció és ellenőrzés keretébe a közösségi módszeren belül, nem pedig azon kívül. Ez erősíteni Európát, a demokráciát, az európai demokráciát. Ugyanakkor pedig erősíteni kell a vitát is Európában, az állampolgárokkal, annak érdekében, hogy a politikával való azonosulás és politikáink legitimációja is erősödjön. Hiszen a demokrácia a részvételből adódik, abból, hogy meghallgatnak, hogy felismeri mindenki, hogy én is az Európai Unió része vagyok, és szerepet játszok ebben. Van szavam az Európai Unióban, és nem csak köteles vagyok elfogadni mások döntését. Én magam is javaslatokkal állhatok elő, szerepet játszhatok, az unió döntéshozatalában a választásokon, az európai kezdeményezéseken keresztül. És hogyha javasolhatom, akkor a jövőben egy újfajta európai népszavazáson keresztül, és amit ki kell találni még, elsősorban a fontos szerződéses módosításoknál. A politikai pártokkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy már a kompromisszumhoz igen közel állunk, hamarosan el is érhető a kompromisszum jó akarattal, mindenfél jó akaratával. Nem akarom túl részletesen mélyen ezt megtárgyalni, hiszen Csárkovszki kollega nagyon sokat mondott erről. Csak jelezném, hogy a kompromisszumos megoldásra lehetőség van, és a parlament törekszik erre. A tanács is meg van arról győződve, hogy hamarosan elérhet egy ilyen kompromisszum. A, a kérdések megválaszolására létrehozandó bizottság, nos, hát erre, ezzel kapcsolatban is úgy gondolom, hogy lehetne kompromisszum, de Márti majd beszél is róla, de már van erre vonatkozó javaslat a tanácsban. Tehát, hogy egy ilyen vizsgálati bizottság valóban észszerű lenne. Az Európai Parlament választott testületén belül, hogy lehetőség legyen arra, hogy dokumentumokhoz hozzáférjünk, tanukat hívjunk. Tehát minden, amely egy bizottság feladatába tartozik és jogkörébe, nem pedig egyfajta egy ilyen a állvállal próbálkozás. Szükség van tehát arra, hogy legyen némi mozgás a tanácson belül, és elmozdulás ez irányban. Most tárgyaljuk az intézmények székhelyéről szóló dokumentumot, ami nagyon kényes. Talán észszerű lenne, hogyha a vitát a tanácson belül elindítanák a, annak érdekében, hogy a jövőben ez a vita eltávolodjon attól a ponttól, ahol tulajdonképpen most zsákutcába jutott, és sokkal inkább a, egy alkotmányozó vita legyen a parlament jövőjéről, jövőbeni szerepéről, az alapján, amit a Lisszaboni szerződésben már elértünk, amit a szerződések 11-es cikke kimond, és hogy jó viszony lehessen az Európai Parlament és a tanács között, akkor, amikor a munka, a parlament munka körülményeiről van szó. Arról, hogy hol dolgozzunk, mikor, milyen beosztással. Még mindig megvan az állampolgárok éve. Nem csak, hogy ez esélynek tekinthető, hanem úgy gondolom ez egyfajta kötelezettséget is ró ránk, hogy megragadjunk minden lehetőséget, és bemutassuk az állampolgároknak, hogy mindez, amit mi teszünk, az róluk szól. És szükségünk van a részvételükre, és akarjuk, és ezt különösen az európai integrációval kapcsolatban különösen. Ezzel sokkal többet lehetne tenni. Igenis, meg kell mutassuk az állampolgároknak, hogy akarni látjuk a kezdeményezéseiket, javaslataikat. Európa nyitva áll ez irányba. Úgy gondolom, hogy az európai állampolgárok számára ez nagyon fontos, különösen a választások előtt, hogy a tanács is a nyitottság gát mutassa az állampolgárok felé is. És akkor, amikor konkrétan a erről beszélünk, akkor a technikai szinten is természetesen vannak problémák. Tagállami szintről származó jogszabályalkalmazási problémákkal. Akkor, amikor a trilógusban erről tárgyaltunk, akkor tulajdonképpen nem akartunk mást, csak egyetlen egy egyszerű európai és állampolgári kezdeményezési formátumot akartunk, név, aláírás, cím. Bizonyos országokban még akarták a lakhelyet és a, a születési helyet is, mert Görögországban például ezek a, nélkül az adatok nélkül nem lehet megtalálni az embereket, de legyen egy európai formátum, amire a tanács nem tudott megállapodni. Éppen ezért végül a különböző tagállamokban egészen különböző elvárások vagy fel, követelmények lettek. Tehát én litván állampolgár vagyok, akkor más nyomtatványt kapok, mint hogyha spanyol lennék. És mindez problémákhoz vezetett. Az online begyűjtési szoftver nem működik, mert annyira bonyolultá vált a különböző tagállami nyomtatványi követelményektől. 2012-ben vagy az előtt úgy a hatályba lépést megelőzően azt mondtuk, hogy egyelőre fogadjuk el ezeket a különböző tagállami követelményeket, de akkor, amikor majd 2015-ben áttekintjük ezt, akkor legyen egy aláírási formátum az európai állampolgári kezdeményezéshez. Azért mondom mindezt, mert nem lehetséges az, hogy a, a tanács ne kezdjen ehhez hozzá még. Tehát ha nem kezdenek hozzá a munkához az egységes forma, nyomtatványoz, akkor nem tudunk 2015-re eredményre jutni. Azt kérem, hogy ezt tűzzék napirendre a, a tanácson belül is, és jelezzék az állampolgárok felé, hogy mi együtt, parlament és tanács együtt kívánja az állampolgári kezdeményezést javítani, hogy az gyakorlatiasabb, hatékonyabb és állampolgár barátabb legyen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Duff úr. Elnök úr, Miniszter úr, nagy örömmel látjuk Önt körünkben, és hát szeretettel üdvözlöm a liberális frakció nevében. Engem mindig is érdekelt a litván kísérlet a múltban is, és biztos vagyok, hogy nagy siker lesz az önök elnöksége. És el fogja mélyíteni az integrációt az Európai Unióban. És most az európai politika nagyon szálakra bomlott, és nagyon inog, mondhatni rezeg, jobban, mint eddig bármikor. És vannak olyan dossziék, amelyeket nem lehet lezárni a parlament mandátumának a végéig, tav, jövő tavaszig a litván elnökség és a görög elnökségnek feladata, hogy előbbre vigye az ilyen fontos dossziékat, legalábbis eljutassa olyan szintre, hogy a siker reményében legyenek átadhatók. Én teljes mértékben egyetértek és támogatom azokat a hangsúlyokat, amelyeket ön meghatározott az Európai Unió csatlakozását, illetően az Európai Emberjogi Konvencióhoz. Ez nagyon fontos, és fontosabb, mint ahogy azt az emberek képzelik. Ez át fogja alakítani az EU emberjogi rendszerét, és erősíteni fogja a luxemburgi ö, bíróság ö, munkáját az alapjogok vonatkozásában, és az alapjogi kárta vonatkozásában, és a mi frakciónk és a mi csoportunk, illetve bizottságunk is nagyon nagy hangsúlyt helyez erre. Hallottunk már kritikus megjegyzéseket erről. A politikai pártok szabályzatát illetően az nem egy jó megállapodás, és valóban nagyobb problémákat fog teremteni a jövőben, mint és hát a következő parlament majd egy másik tervezetet kell, hogy kidolgozzon ahhoz képest, mint amit mi terjesztettünk elő a illetve a bizottság, és én egy minőségi megállapodást szeretnék, egy ilyen pánikszerű helyet, ami csak azért történik meg, mert nagyon sürget az idő. A kollégák említették már a nevem alatt futó jelentést, amely a múlt héten került tárgyalásra Strasbourgban, nagy többséggel fogadták el, és én szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos az, hogy a tagállamok olvassák el a szerződést, a Lisszaboni szerződést, tényleg olvassák el, nem egyszer, hanem kétszer, meg újra és újra, hogy teljes mértékben felfogják, megértsék, hogy Barózó úr követőjének, utódjának az lesz a feladata, hogy megtalálja a többséget, megkapja a többséget az új parlamentben jövő júliusban, ahhoz, hogy megválasztásra ő kerüljön, és ez nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik, de ennek meg kell történni, és az a benyomásom, hogy beszélni kell néhány tagállami miniszterrel, néhány, tag, néhány nagy tagállam minisztereivel is, mert ők még nem igazán elégedettek ezzel a megoldással. Még néhány kérdést a jelentéssel kapcsolatosan, amelyet a múlt héten fogadtunk el, amely közvetlenül érinti az általános tanácsot, az általános ügyek tanácsát. A nők szerepe, helye a jelöltek listáján, ezt mindenképpen bátorítani kell a legtöbb tagállamban. Másodszorban pedig az a kérdés, hogy mi legyen a neve és az emblémája az európai politikai pártoknak, amelyek majd megjelennek a választásokon, a választó cédulán, harmadsorban pedig a kérés, hogy a tagállamok ö, tegyék lehetővé a közvetítést ö, az európai pártok az európai pártok alakulásáról a közszolgálati televízióban. hogy a kormány tegyen meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy hatékonyan valósítsa meg azt az irányelvet, amely a polgárok számára lehetővé teszi, hogy szavazzanak más tagállamban, nem csak a saját tagállamukban, Számos tagállamban ennek még jogi akadályai vannak, és ezt nem tudják megvalósítani. És hát nagyon sok bürokratikus és protekcionista hozzáállás is tapasztalható, különösen a helyi hatóságok részéről néhány tagállamban. És hát ez sok esetben blokkolja azt a jogot, hogy a polgárok más nemzetiségű polgárok, más országból érkező polgárok is szavazni tudjanak az európai választásokon. Tehát máshol is, mint a lakóhely szerinti országuk. Az ötödik pont pedig az, hogy azt kérjük a tagállamoktól, hogy szervezzen nyilvános kampányt és bátorítsa a polgárokat, hogy menjenek el szavazni az európai választásokon, és végül pedig azt kérjük, hogy a hivatalos eredményt a szavazás lezárása előtt, az utolsó tagállamban való lezárás előtt, ez ugye Portugália lesz, az Azori szigetek miatt, és addig, és hát talán Litvánia is, de szóval mindenképpen tiszteletben kell tartani az időzónákat, és a megfelelő választási diszkréció. Tehát amíg az utolsó országban sem fejeződik be a választás, addig nincs hivatalos eredményközlés. És Vilniusban örömmel várom a találkozót, ahol képesek leszünk majd, ahol módunk lesz arra, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk a nemzeti parlamentekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dafur. Nagyon kevés időnk van, és még a miniszter úrnak is esélyt kell adnunk arra, hogy válaszoljon. Utána következik majd az a közös találkozó a Libe és a Juri Bizottsággal. Délben kezdünk majd a Stockholmi programról beszélünk, úgyhogy itt a hozzászólási időt szeretném rövidíteni. Gurmai asszony szerepel a listámon, és hát én ha megengedik, hát szóval tudnék én sokkal tovább is beszélni, de nézzük meg, hogy hányan kívánnak szólni, és utána határozzuk meg, hogy hány percet tudunk biztosítani. Hát ez az, amit mondani szerettem volna. Három perc, és Ágnyú úrnak adom meg először is a szót. Jó reggelt kívánok! mindenkinek, Leszkovics úr, remélem jól ejtem ki a nevét. Én nem fogok soká szólni a kollégáimmal ellentétben, de azért nem fogja szeretni azt, amit mondok. Ön Litvánia külügyminiszter helyettese. A Lisszaboni szerződésben az áll, hogy az Európai Unió egy közös biztonság és külpolitikát szeretne kialakítani, és a tagállamok pedig arra kötelesek, hogy támogassák ezt a politikát, és amikor az Európai Unió egy közös kül- és biztonságpolitikára törekszik, akkor nincs olyan, hogy litván külpolitika, vagy természetesen brit külpolitika. Ez engem eléggé aggaszt egyébként, és akkor ez egyéni szinten is megjelenik. Mi ugye brit ö, politikusok vagyunk, a mi külügyminiszterünk William Hague, és ő egyszer csak a, majd David Cameron ugye hívja a Downing Street 10 és azt mondja, hogy nézd, Szecsör asszony az elődöm azt mondta, hogy mindenkinek kell egy mert nekem te nem kell lesz, úgyhogy elbocsátlak. Tehát a british konzervatív tagok ezt nem szeretnék, és eléggé meglepőnek, meg döbbentőnek tartanák. Na most mit gondol ön? Ön ugye a Litván külügyminisztériumban dolgozik, aztán hirtelen redundánsá fölöslegesé válik. Nem magasztja önt ez valamelyest? Hát elfelejtettem említeni, hogy Solc úr is szót kért, és el is kell mennie hamarosan, de kérem, hogy rövid legyen. Köszönöm szépen a szót. Én is köszönöm a eh, miniszter úr bevezetőjét, a litván elnökség súlypontjait illetően. Én is rövid leszek. Én is az európai politikai pártokkal kapcsolatos anyaggal eh, kapcsolatban kérek, eh, kérdezek valamit. Ugye, ugye szó, hogyan kapcsolódik ez az Európai Unió alapértékeihez, az alapjogokhoz, ugye? Tehát ez határozza meg az Európai Unió politikai létét, politikai gyakorlatát. A bevezetője során szólt az Európai Unió autenticitásáról, hitelességéről, és ez az, ami az önök számára az előtérben áll. Tehát, hogyha ez a credibility meg kell, hogy jelenjen a polgárok minden oldalon, akkor a szociális szempontokat is figyelembe kell venni az Európai Unió mind a 28 tagállamában. Tehát nagyon jó lenne megnézni azt is, hogy, hogy a litván elnökség milyen módon próbál hozzájárulni majd ahhoz, hogy a polgárok bizalma, EU-ba vetett bizalma ne fogyjon tovább, mert ha gondolunk granul, Portugáliára, Spanyolországra, Görögországra, és megnézzük, hogy az európai intézmények milyen intézkedéseket hoztuk velük szemben, hát akkor az a szociális realitás, a szociális lét alakulásához is hozzájárult nagyon nagy mértékben tehát Dögotyűéri jelentéséről is szólt, tehát az ön véleménye szerint a litván elnökség hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy hosszú távon az Európai Unió ismételten felkeltse a polgárok közvetlen érdeklődését, hogy a polgárok felé forduljanak, és, a, és részt vegyenek, részt akarjanak venni a politikai Európa fejlődésében. Választások lesznek jövőre, és ez egy rendkívül fontos kérdés, hogy legyen egy erős, hatékony, cselekvő litván elnökség, ha nem akarjuk, hogy tovább gyengüljön az EU az értékeket és a polgárok participációját, részvételét illetően. Köszönöm, köszönöm szépen, Martin úr. Nagyon szépen köszönöm a szót. Én egy kérdésről szeretnék szólni, ez pedig a, az én ügyem, a jogi szolgálatok foglalkozni fognak majd a technikai megoldásokon a vizsgálatokkal kapcsolatosan, és hát az, az ír elnökség is foglalkozott ezzel, de a jog osztályokon nagy eredményt nem sikerült még elérni, úgyhogy ennek egy élő anyagnak kell, hogy maradjon az ír illetve a litván elnökség alatt is néhány rövid kérdés, amelyeket ön bizonyára ismer az Európai Parlament, az nem határozza meg a megállapodások formáját. Bennünket a lényeg érdekel, és ahogyan Hefner úr mondta, szeretné a megfelelő hozzáférést elérni a dokumentumokhoz, mert különben minden megállapodás jelentőségét veszti. Az Európai Parlament és a vizsgáló bizottságok azok nagyon fontosak, különösen azóta, hogy vannak, hogy a közvetlen választások mentén születnek, születik meg az Európai Parlament, és a lényeg az, hogy még képesek legyünk az, es, az ügyekkel foglalkozni, és ezt megvitattuk már a tagállamokban is, hogy mi nem mint bíróság lépünk föl, hanem egyszerűen szeretnénk a dolgok mélyére látni, és minden megnézni, hogy hogyan alakul az igazság. Egyszerűen azon vagyunk, hogy a, a rossz adminisztráció, esetleges következményeivel foglalkozzunk. Tehát mi nem tudunk jelenleg minden esetben jól dolgozni, nem érünk oda az igazság mélyére. De a Lisszaboni szerződés értelmében a tagállamoknak ezt biztosítani kell, úgyhogy nagyon remélem, hogy önök is politikai támogatást adnak ehhez, ugyanis világos jelzésekre van szükség, hogy megállapodásra jussunk, különben nem fog sok történni. A parlament legszép, teljesen rugalmas a megfogalmazást illetően ebben a dokumentumban, és figyelembe veszi a tagállamok érzékenységét, de azért nagyon fontos, hogy ez működni tudjon, különben nincs értelme, illetve jelentősége. Köszönöm szépen, Bronz kollega. az eurozónának, ott túlságosan sokba kerülnek az eurozóna számára, ez viszont nem viszi előbbre ezt az ügyet. Azután szó esett az európai politikai pártok regisztráciáról. Hát most akkor az európai politikai pártoknak meg kell, tükrözni kell a, a tagállamok alkotmányait, illetve a különböző választási bizottságoknak az előírásait ezzel kapcsolatban és azok, akik az első jelentkezést terjesztik elő, elfelejtik sok esetben, hogy beleírják az, hogy hol történt a regisztráció, és így nagyon nehéz meghatározni sok esetben a, a célokat. A szabad társadalmak a szabad versenyt kell, hogy tegyék lehetővé a, vers, a vélemények vonatkozásában, és, és itt nem lehet valami állam, meg szuperállam, amely ezt befolyásolja, de ha önök ezt teszik, akkor ez egy szuperállam lesz, és korlátozni fogja a demokráciát. Vagyis nem lesz demokrácia az, hogy az európai párti, pártokat rá akarjuk beszélni, hogy különböző jelölteket állítsanak, ez furcsa, ugyanis itt megvannak a kritériumok, amelyek alapján a szavazásra sor kerül, és hát most milyen privilégiumokat kellene a kvótákkal kapcsolatban elérni. Nem, itt, itt arról is, arról is joguk van a pártoknak, hogy döntsenek, hogy milyen kritériumok alapján állítják fel a jelölteket. És hát ott, ahol nincsenek erre vonatkozó szabályok, akkor, akkor ott úgy kell szavazni. Különösen fontos ezt látni. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt biztos vagyok abban, hogy látták már a litván elnökség programját Strasbourgban, ez rendelkezésre állt a múlt héten, és ez lehetőséget adott mindannyiunknak a részletes tanulmányozásra. Online is rendelkezésre áll, nagyon jó, de jó ezt így konkrétan is kézbe fogni. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és elmondta ezt a bevezetést. Ha megengedi, én is szeretnék néhány szót szólni a jelenlegi tárgyalásokról, hogy hogyan is néz ez ki az európai pártok státuszát és jogi, illetve finanszírozását illetően. Én nagyon nagyra értékelem azon készségüket, hogy tovább lépjenek egy elfogadható kompromisszum irányába, mind politikai, mind pedig jogi vonatkozásban. De hát nagyon világosan kell látni azt is, hogy nagyon nagy nyomás alatt vagyunk, ugyanis az európai polgárok tényleg valamit akarnak, egy, egy produktumot és az irányokség alatt ezt nem sikerült elérni, de én hiszem, hogy a parlament és a bizottság nagyon jól együttműködnek majd a tanácssal. Mi azt gondoltuk, hogy ez már sikerült, de nem, ugyanis végül is a, a, ez nem jelent meg, és nem voltunk képesek egyezményt elérni az intézményi kérdésekről a regisztrációval, verifikációval kapcsolatosan. És most természetesen a litván elnökség nem lesz nagyon könnyű, mert tudják, hogy demokratikus válság van Európában, és mi szeretnénk valamit nyújtani a polgároknak, amit, amit képesek értékelni, és mint említette ön is, nagyon sok fontos kérdés van, amelyeket még meg kell vitatni, mint a finanszírozási rendelkezések és az új nemzeti jogi jogszabályok és az összhang azért egy szélesebb mandátumra kell gondolni, és ez már az intézményi kérdéseket veti fel, és nincs megfelelő információ, hány hiány sok esetben átláthatósága tanács oldalán a tárgyalások során, de hát nagyon fontos lenne lezárni ezt a fontos fájt, amilyen gyorsan csak lehet. A kérdés az, hogy mit lehet tenni az információ csere javítása érdekében, biztosítandó, hogy készek leszünk a következő fejezetet megvitatni, és ahogy a kollégám Raffal és Roberto hangsúlyozta, az Európai Parlament már számos engedményt tett, és nagyon jó lenne, hogyha ezt az üzenetet eljuttatnák, hogy a parlament igenis hajlandó és kész minden érdekkonfliktust elkerülni, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez sikerült a tárgyalások során demonstrálni. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie. E infine l'ultimo intervento, la signora Buzic. Köszönöm szépen utolsó hozzászólóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy üdvözöltek minket egyrészt, kollégám nevében is, és országom nevében. Use this opportunity and um, thank... Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy megköszönjem az új litván elnökségnek a lehetőséget arra, hogy tárgyaljunk. Litvánia, és azt is megköszönöm, hogy Litvánia soros elnöki posztján megköszönte, és üdvözölte országomat. És egyszerre váltunk mi taggá és Litvánia elnöké, úgyhogy ezért is külön köszönetet mondanék. Az Európai Unió tulajdonképpen ebben mutatja jelentőségét. Egy ország, egy volt szovjet tagország köszönt egy másik országot, amely szintén volt kommunista ország. It's a very personal, personal, um, it's a personal note. Ez egy nagyon személyes megjegyzés persze. Az önök álma, az önök víziója, miniszterhelyettes úr, megvalósult. Ez a két ország az EU-ban találkozott, és ez találkozik az önök víziójával. Én minden jót kívánok önöknek. A múlt héten meghallgattuk miniszterelnöküket is Strasbourgban, és úgy gondolom, hogy mindaz, amit eltervezett és elmondott, sikeres lesz. Köszönöm, hogy szólhattam. Sì, effettivamente questa coincidenza. Köszönöm szépen. Valóban ez a fajta egybeesés, tehát, hogy Litvánia először EU elnökséget vett át egy volt kommunista országként, és ugyanaz az, ugyanazon a napon Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz. Ez azt jelenti, hogy el kellene gondolkoznunk az ír elnökség egyik kiemelt kérdését a szomszédsági politikát. Természetesen nem Rukra- Oroszországról és Ukrajnáról van most szó. Leszkevicius úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon számos hozzáférése, Sajnos nagyon kevés idő van, de biztos vagyok abban, hogy további lehetőség lesz még arra, hogy beszélgessünk. Köszönöm szépen. Először is köszönöm azt a jó akaratot, amit kihallottam a megjegyzéseikből, javaslataikból, és abból, hogy úgy látom, hogy hajlandók együtt a tanácsal, és személyesen velem is konstruktív formában. Nem a részletekről beszélek még, nem arról, de mielőtt még válaszolnék a kérdéseikre, arra a számos kérdésre, ami mind mutatja, hogy milyen jelentős az önök szakbizottsága az általunk felvázolt kérdésekben is. Nos, ezt megelőzően néhány általános megjegyzést tennék. Úgy gondolom erre már most elnézést kell majd kérjek. A, azért, amilyen formában válaszolok, mert a kérdéseket sajnos csoportokba kell gyűjtsem nem tudunk mindenre sajnos válaszolni, hiszen nincs erre elegendő idő. And each and every question that you raise is very important one. Tehát sajnos nem tudok minden egyes kérdésre külön-külön válaszolni, de ahogy az elnök úr is mondta, hogy határozottan lesz rengeteg lehetőségünk még arra, hogy ezt megtegyük. Nos, megígérem, Hadd nézzük akkor a, megjegyzése, a megjegyzéseimet először. Nagy örömömre és megszolgál és megtiszteltetés számomra az, hogy horvát kollégákat üdvözölhetem. Én magam már részt vettem a horvát csatlakozási ünnepségen, és hát higgyék el, lélegzet elállító pillanat volt mindannyiunk számára és ez valóban hát nem akarom, hogy bombasztikusnak hasson, amit mondok, de tény és való, hogy a, az a csoport, aminek Horvátország, ami, amihez mi egy 11 néhány éve csatlakozhattunk, az most érezhetően bővült, és Horvátország is részévé vált. A brit csoport pedig ebben a szakbizottságban de tehát őszintén gratulálok, pontosan. Ugye itt arról van szó, Hát fantasztikus győzelmet arattak Wimbledonban. Nos, nézzük akkor ezeket a dossziékat. Csapszkoszki úr, nagyra értékeltem konstruktív hozzáállását és javaslatait is, hogy segíteni kívánnak nekünk abban, hogy mi segíthessünk önöknek és mindannyiunknak. Hiszen mindannyian egy cipőben vagyunk, illetve egy hajóban ülünk. Uh, that we facing up to regarding, uh, however, uh, your specific. Úgy gondolom, hogy a konkrét megjegyzésére, kérdésére az MFF-fel kapcsolatban, tehát a többéves pénzügyi tervvel kapcsolatban csak annyit mondhatok, hogy a nyelvi revíziót mindhárom intézmény elvégzi, és ezt követően Hát persze időbe fog ez telni. Alig ha hihetjük, hogy ebben a hónapban a végére jutunk, de a tanács meg fogja küldeni az Európai Parlamentnek a dokumentumot, és még talán júliusban, feltéve, hogy a jogi nyelvi végze, eh, véglegesítés és vizsgálat is befejeződik. Ha a szabályozásra a parlament eh, rábulint, és a tanács ezzel egyetért, akkor folytatjuk a formális elfogadási folyamatot. Ezt követően persze Utána számoltam, de nagyon kevés kivételt említettek csak meg. Úgy tűnik, hogy a legfontosabb kérdés amit meg kell oldjunk, vagy legalábbis meg kell próbálni megoldani az Európai Unióval, e szakbizottsággal együtt, az, azaz a politikai pártokkal, az a következő. Jeleznünk kell, azt, hogy kimondottan hajlandóak vagyunk ezt a ki, nagy kihívást jelentő feladatot megvizsgálni. Évekkel ezelőtt már is tárgyaltunk már erről, rengeteg ülés volt, és megpróbáltuk a legfontosabb kérdéseket már megtárgyalni, de még mindig küzdünk ezzel. Úgy gondolom, hogy ezen a szakaszon a következőt mondhatom. A litván elnökség már elkezdte ezt a munkát, és ahogy többen is bizonyára látja erőfeszítéseinket, a múlt héten már ugye találkoztunk néhányukkal, az elnökségünk első, legelső napján és a bizottság alelnöke, Sefcsovics úr, is részt vett ezen az ülésen. Nos, az eredmény az ülés során arra jutottunk, hogy úgy gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha a jogi szolgálatok vezetői, az intézményeink jogi szolgálatainak vezetői találkozzanak. Mégpedig ma. Éppen ma találkoznak. A cél az, hogy javaslatban fogalmazzák meg, hogy hogyan lehet ezt az intézményi problémát megoldani. Meg fogjuk vizsgálni a javaslatot, már holnap, ha lehet, ha jön valami érdemi megoldás a jogi szolgálatoktól, hát remélem, hogy lesz. Mert nekünk ezt a jogi problémát, problémát meg kell valamilyen formában oldani. Úgy gondolom, hogy ez a jelzés már azt mutatja, tehát ez is jelzi, hogy már elkezdtük a munkát e problémával. Aztán. You know op better than me what... Sokkal jobban tudják, mint én, hogy mik a legfontosabb kérdések, intézményi kérdések. Természetesen nagyon várjuk, hogy a bizottság javaslattal álljon elő. És megfogalmazza a nemzeti jogszabályaira vonatkozó javaslatait. Reméljük, hogy a bizottság elvégzi a maga feladatát. hamarosan. De hát ez az a pont, ahol Dafúrral egyetértek, aki azt mondta, hogy nem lenne szabad feláldoznunk a vita minőségét. Hefner raised very important issue on a... Hefner úr az állampolgári kezdeményezések kérdését vetette fel. Feljegyeztük és megjegyezzük Hefner úr megjegyzését. Arra vonatkozóan, hogy milyen gyakorlati szerkezetben lehetne ezt végrehajtani. A tanács igyekszik majd arra, hogy minden technikai jellegű nehézséget megoldjunk. Ami az állampolgárok részvételét illeti, nos ez egy másik nagyon fontos kérdés. Olyan, amelyek sokan felvetettek. Nincs általános recept, de úgy, bár lenne, bár lenne, de hát én magam, én magam utazgattam Litvániában az elnökségre való felkészülés során, és tárgyaltam, konzultáltam az emberekkel, és a politikusoknak tulajdonképpen ezt kell tennie. Nem akarok túl sokat időzni ezen a kérdésen, de a litván elnökség számos eseményt, kezdeményezést tervez a konkrét állampolgári jogokkal foglalkozó dossziékkal kapcsolatban, arról, hogy hogyan lehet bevonni az európai állampolgárokat az európai ügyekbe. Dafur jelentését dicsérve, ugye... Last year, uh... Elnök úr, az elkövetkező választásokkal kapcsolatban én egyszerűen csak azt mondanám, hogy mennyire fontos, hogy sikerült egy megállapodást megkötni a parlament összetételéről és a választások dátumáról. Ne csapjanak fejbe, most, hogy először vagyok itt e szakbizottság előtt, tehát ne ne tagadják meg tőlem annak a lehetőségét, hogy visszajöjjek néhányszor még önökhöz, mert nekem ez itt tetszik, szeretem az önök szakbizottságát, de, de hát azért idéznem kell a szerződés 70-es cikkének szövegét, amely kimondja világosan, hogy mi az Európai Tanács szerepe a nagyon fontos pozíciók betöltésére vonatkozó nevezésekkel kapcsolatban. Köszönöm támogatásukat. A csatlakozás rendkívül fontos. Mention on, on, on human rights, of course, this is, this is very important, but, but... Az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban nagyon sok munkát kell még elvégeznünk. A dokumentumra vonatkozó végleges jelentéshez erre még nagyon szükség van. Eztán hm. Martins úr a vizsgálóbizottságot támogatta. készen állunk arra, hogy támogassuk ezt a munkát, és hát azt is várjuk, hogy szavazás legyen a plenárison. Készen állunk természetesen arra, hogy alaposan megvizsgáljunk minden olyan javaslatot, amelyet az Európai Parlament a kompromisszum érdekében benyújt, és minden függőben lévő kérdéssel kapcsolatban ez a hozzáállásunk. Amit minden olyan kérdéssel, amit meg kell oldjunk. a koreper mandátumával kapcsolatban a tagállami szempontból problematikus kérdéseket megvizsgáljuk, dokumentumokhoz való hozzáférés, szankciók, meg, <clears throat> meghallgatások. Persze tudjuk, hogy vannak érzékeny kérdések, és önök is tudják, hogy miről van szó, de hát ezért kell, hogy összeüljünk, és végig gondoljuk, hogy hogyan lehet ezeket megoldani. Egy nyúr kérdezte, Well, I, I developed and developed uh, my own vocabulary. Van egy saját szószedetem, amikor felkészültem erre az ülésre, és az egyik szó, amit eh, használtam, az a toxikus dossziék, a toxikus kérdések, a mérgezők. De nyúr nem félek attól, hogy kirúgnak, Önöknek kellene attól félni, hogy engem kirúgnak, mert with me and uh, to make a good progress. Mert, a, mert hát közös érdek, hogy a lehető legtöbb dokumentumban jelentős előrelépés legyen. Persze ezt viccesen mondtam, de azért az üzenet mégiscsak érthető. I'm afraid we, we all attól tartok, hogy kifutunk az időből, de kérem, eh, gondoljanak arra, hogy vissza fogok jönni, vissza fogok térni, megvan bennem a jó akarat, a szándék, hogy eljöjjek az önök bizottságához, és foglalkozok azokkal a dossziékkal, amelyeket közösen kell megoldanunk. Még egyszer köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseiket, javaslataikat, és mindannyiuknak a lehető legjobbat kívánom. Szerencsét, jó szerencsét, sikert, miközben nagyon fontos kérdésekkel, dossziékkal foglalkozunk. Ezek várnak ránk a soron következő hat hónapban. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük miniszter úr türelmét. Köszönjük, hogy meghallgatta a kérdéseket, és bocsánat, hogy korlátozott az időnk, de hát azonnal szaladnunk kell a következő ülésre, úgyhogy ezt az ülést lezárom vár bennünket a találkozó a Stockholmi program értékeléséről. Minden jót kívánok önnek az új feladatához. Biztos, hogy jó lesz a viszonya ezzel a bizottsággal, és hát kedves kollégák, szeptember 4-én lesz egy ülésünk Strasbourgban, és majd utána 26 és 27-én Brüsszelben. Köszönöm.